Bene, se gentilmente prendete posto. Mindenkit arra kérek, hogy foglaljon helyet, és akkor talán elkezdhetjük a mai ülést. Úgy látom, még mindenki nincs de azért talán be kéne tartani legalább körülbelül az időpontokat, hiszen vendégünk nagyon pontosan érkezett. A képviselők nevében szeretnék, szeretném üdvözölni Ilir Meta urat. Szorosan nyomon követtük Albánia sorsát az elmúlt években, hiszen nagyon komoly reformok mentek végbe, biztonsági reformok, jogállamiság kialakítása, illetve gazdasági reformokról is beszélhetünk. Reméljük, hogy a továbbiakban is pozitív fejleményeket tapasztalhatunk majd Albin, Albánia felől, ami a jogállamiságot illeti, a média szabadságát, szabadságot, a korrupció elleni harcot, és előre is sok sikert kívánunk ezekhez. Mint ahogy bizonyára tudják, az első vízum eltörlő csoportban nincs benne Albánia, Szerbia, Montenegro és Macedónia van ebben az első csoportban. Ugyanakkor Albániában nagyon komoly előrelépések történtek a nyitott kérdésekben. Tehát elég pozitív a helyzet. Ugyanakkor a politika helyzet még mindig nem kielégítő. a jelenlegi kormányzati ciklust a kormány és a ellenzéki ö, szocialista párt közötti feszültség jellemzi ezt az időszakot a választások eredményeivel és egyéb kérdésekkel kapcsolatban. Ez rendkívül negatív fényt vett Albániára jelenleg. Az igazi reformpolitikának az az igazi gátja. Ez nehézé teszi tehát a jövőbeni fejlődéseket. Azért hívtuk el miniszter urat, hogy bátorító híreket, gondolatokat kapjunk, halljunk tőle ezen kérdésben. Nem is szaporítom tovább a szót, megadom Meta úrnak azt. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Igen, tisztelt Albertini elnök úr, Tisztelt képviselők, a külügyi bizottság tagjai, nagy megtiszteltetés számomra, hogy szólhatok. Minek utána Berise miniszterelnök úr megadta a válaszokat a bizottság kérdéseire Füle biztos úrnak. Ezt a dokumentumot nagyon nagy felelősséggel készítette el a mi igazgatásunk, és hát ez a civil társadalom és egyéb érdekcsoportok bevonásával készült. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy teljesítjük azokat a benchmarkokat, amelyek a vízamentesség eléréséhez szükségesek. Polgáraink és az országunk számára ez meghatározó, különösen az ország méltóságát illetően. Mi az Európa Tanács tagja vagyunk, és egy nagyon fontos határozatot hozunk. Szeretnénk biztosítani a polgáraink számára, hogy vízummentesen utazhassanak a Schengen vezetben ez egy régi álom. És én szeretném kifejezni hálámat önöknek, és az Európai Parlamentnek a támogatásért és a bátorításért, hogy teljesíteni tudjuk a szükséges kritériumokat, amely elvezethet a vízummentességhez. És ez fontos és elengedhetetlen ez a támogatás, minek utána hatályba lépett a Lisszaboni szerződés. Az Európai Parlamentnek más a szerepe most a döntéshozatali folyamatokban. És ez a döntés alapvető nem csak a mi számunkra, hanem az önök számára is, akik az európai polgárokat képviselik. Néhány vívmányunkról szeretnék beszámolni, de hát szélesebb kontextusban szólnék arról, hogyan halad az integráció. A szakértő jelentés beszámol a benchmarkok teljesítéséről. Önök közül néhányan bizonyára ismerik az eredményeket. Jártak Albániában nem olyan régen egy delegációval. Albánia komoly előrelépést tett a dokumentumok biztonsága érdekében. A számokból kiderül, hogy 600 ezer biometrikus útlevelet adtunk ki, és 2 millió biometrikus igazolványt egy éven belül, és ez egy egyedüli forrás az információ számára. Minden polgárnak van saját állandó személyi száma. Albánia nagy előrelépést tett a határvédelem, a migráció és a menedékjog területén a határok menti felszereléseket illetően javultak a standardok. Az egyablakos rendszert vezettük be a határokon. Megvalósul a rendőrképzés, van stratégiai cselekvési terv, és ez egy integrált határmenedzsmentet eredményez. Együttműködnek a szervezetek, és a biztonság is növekedett. Az albán hatóságok komoly erőfeszítéseket tesznek a szervezetbűnözés, korrupció, embercsempészet és egyéb negatív jelenségek ellen. Fontos törvényeket fogadtunk el, és hangsúlyozom, hogy milyen fontos a, az, az a törvény, amely a szervezett bűnözésből származó jövedelem elkobzását célozza, ez az antimafia törvény és ez a különböző bűnöző csoportok, személyek ellen irányul. A Nemzeti Stratégiai terve korrupció ellen is megvalósul. A számokból kiderül, hogy komoly javulás történt a korrupció feltárásában, üldözésében. Ez sokszor magasrangú tisztviselők ellen is folyik, és sok esetben bírók felmentésére is sor került megvalósulnak a fontos jogszabályok, a nemzeti stratégiai és cselekvési tervek a különböző bűncselekmények ellen fegyver, kábítószer, csele, csempészet, ember, csempészet. Nagyon jó az együttműködés a végrehajtó intézmények között ebben a blogban, és ez garantálja a fenntarthatóságot és a hitelességet. A négyes blokk a cselekvési tervben ez a benfoglalással kapcsolatos ez a védelmi törvény, a diszkrimináció elleni fellépés, a szociális inkluzió. Ez egy nagyon fontos fejlemény, és ez javítja a minőséget. A parlamenti bizottság, jogi bizottság is vizsgálta ezt, és ez hivatalosan is elfogadásra kerül. Ami a szólásszabadságot illeti, az Albán köztársaság parlamentje megtette a szükséges lépéseket a törvény megsértése ellen. A gazdasági kritériumokat, illetően Albánia egyre jobban működő gazdaság, a termelékenység nő, a gazdasági növekedés megfelelő, a globális és pénzügyi válság ellenére az albán gazdaság jól teljesített tavaly, és megmutatta, hogy egy élénk, optimista gazdaság 2009-ben 3,3%-os volt a gazdasági növekedés. Az energiaszektorban komoly beruházások történtek. Megvalósultak az interkonnektorok. Ezek elő elősegítik a regionális fejlődést. Ugyanez mondható el az infrastruktúráról és a közutakról. És a stratégiai cél, hogy Albániát összekapcsoljuk a regionális szomszédpiacokkal és a távolabbi régiókkal. Ez a regionális külpolitika célja. Albánia konstruktív szerepet kíván játszani a stabilitás biztosításában a Nyugat-Balkánon, és a kommunikáció ehhez nagymértékben hozzájárulhat. És a kulturális kapcsolatok, a civil társadalom, a média jobban meg kell, hogy ismerjék egymást, hogy megoldják, túljussanak a múlt problémáin. Albániának kiváló kapcsolatai vannak minden szomszédjával és minden országgal a régióban, és ez a rendszer, ez a kapcsolatrendszer javul Szerbiával is, mert úgy gondoljuk, hogy a regionális integráció és kooperáció alapvető fontosságú ahhoz, hogy felgyorsuljon a régió integrációja, beleértve Albániát is. Tudjuk, hogy erősek vagyunk, de hát persze nem tagadjuk problémáinkat sem. Tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, és keményen kell dolgoznunk ahhoz, hogy az európai cselekvési tervet teljesítsük. A kormány elmondta, hogy elkötelezett amellett, hogy vállalja a felelősséget ebben a folyamatban, és együttműködik az ellenzékkel. Ezt figyelembe véve túl kívánunk jutni a nehézségeken, és a kormányzó többség felkérte az ellenzéket, hogy konstruktív párbeszédben teljesítsék a követelményeket, az átláthatóságot és az alkotmány tiszteletét. A kormányzó többség felajánlotta az elnökségnek, ellenzéknek, hogy parlamenti vizsgáló bizottságot hoznak létre, és azt is javasoltuk, hogy jöjjön létre egy ügyész csoport annak érdekében, hogy értékeljék azokat a vádakat, amelyeket az ellenzék fogalmazott meg, és biztosítsák a teljes átláthatóságot. Albánia demokratikus ország tagja a NATO-nak és mindenképpen szándékozik EU tag lenni, és az alkotmány tisztelete, az igazságszolgáltatás függetlensége biztosított kell, hogy legyen. Sem a politika, sem a parlament nem írhatja felül a bíróságok ítélkezését. A többség nyitott az ellenzék jogait illetően, és a tiszteletben fogjuk tartani ennek a független testületnek a véleményét. A kormány úgy véli, hogy a szocialista párt, amikor bolykottálja a parlamentet, az nem felel meg a demokrácia szabályainak, és negatív hatással van a reform folyamatra, és ennek a véghezvitelére szükség van az európai agenda teljesítéséhez. Felajánlottuk az ellenzéknek, hogy vezető szerepet játszunk együtt az igazságszolgáltatás, illetve a választóbizottság reformjában a soron következő választásokon figyelembe véve az OECD ajánlásait. Én garantálni szeretném, hogy a kormány továbbra is folytatja a nyitott, konstruktív párbeszédet az ellenzékkel, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy előrelépjünk, előre haladjunk az EU integrációs törekvéseinkkel, és az Európai Uniós integráció az a nemzeti cél minden albán számára. Köszönöm szépen. És most pedig mindenre nyitott vagyok. Grazie, signor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. Countess úr, lesz az első hozzászóló, három percet szeretnék neki adni. Ő egyébként az albániai kérdés jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is üdvözölni szeretném eh, Mite urat, a miniszterelnök helyettest és külügyminisztert. Én vagyok a felelős a jelentés tervezetért, Armániában jártam nem régiben, és részletes vitát folytattam a politikai frakciók vezetőivel, a miniszterelnökkel és a civil szervezetek vezetőivel. Elég világos képet sikerült szereznem az albán helyzetről, és a jelentésemről délután fogunk beszélni. Azzal kapcsolatban van megjegyzésem, amit Meta úr mondott. Nagyon sok fejlődés történt, Európa, eh, Albánia egyre modernebbé válik, és azt gondolom, hogy ezeket a reformokat sikerként kell elismernünk. Az Európai Unió eltökélt amellett, hogy Albánia és a Nyugat-Balkán csatlakozzanak az Európai Unióhoz. Azt gondolom, hogy ez a reformok szempontjából ösztönző tényező annak érdekében, hogy a helyzet is tovább javulhasson. Azt gondolom, hogy ez az ösztönző élő, tényleges, valóságos, és ezt az albánok érzékelik a társadalomban is. Ami az európai intézményeket, ezt az európai parlamentet illeti, nem csak megjegyzésekről és javaslatokról van szó, ennél sokkal többet kell tennünk. Azt gondolom, hogy segítenünk kell Albániát abban, hogy tovább léphessen. Én értem azt az erepet, amelyet az európai intézményeknek és az európai parlamentnek kell betöl, betölteniük, de a mi szerepünk nem pusztán ellenőrző szerep, hanem támogatói szerep is kell, hogy legyen. Segítenünk kell Albániát abban, hogy el tudja érni mindazt, ami az ország és a teljes térség számára fontos. Azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai helyzet érzékeny, és ez más reformokhoz is kapcsolódik. Jelenleg egy politikai zsákutcába van az ország, és ez nem tartható fenn, a parlament nem működik megfelelően, a politikai párbeszéd úgy tűnik, hogy nem hoz eredményeket. Azt gondolom, hogy vannak olyan politikai megrögződések, amelyektől nehéz eh, eltávolodni, de a parlamentnek megint el kell kezdeni a munkáját, hogyha a eh, megoldást akarnak találni. Remélem, hogy lesz megoldás mi hamarabb, és ez enyhítheti a helyzetet és remélhetőleg az összes politikai párt az albán társadalomban a tényleges problémákra tud majd összpontosítani. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Márta úr mondott. Nagyon sok változás történt a jogállamiság tekintetében, nagyon sok jó törvény sikerült elfogadni, fontos törvényt, a drogkereskedelem ellen sikerült felvenni a küzdelmet, a korrupció, val kapcsolatos fellépés is megindult, és azt gondolom, hogy az, az albán politikai pártoknak az elfogadott törvények megvalósítására kell koncentrálniuk. A megvalósítás kulcsfontosságú. Az utolsó megjegyzésem a következő. Ahogy az elején említettem, mivel az Európai Parlament szerepe egy segítői szerep, nem pusztán ellenőrző szerep, azt gondolom, hogy meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt. Köszönöm szépen, Hunti úr. Most Kukán úr következik. Az Albán delegáció elnöke, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm itt az Albán miniszterelnök helyettest és külügyminisztert. Gratulálok önnek és Albániának. Két okból is gratuláció illeti önöket. Egyrészt, hogy eh, Egyrészt azért, mert Albánia nagyon sokat tett a vízumkészere törlése érdekében. Néhányszor voltam Albániában az elmúlt időszakban, és valóban a helyszínen is láthattuk, hogy a technikai feltételei megvannak annak, hogy eltöröljük a vízumkényszert. Másrésztről pedig nagyon örülünk, hogy Albánia pozitívan állt hozzá a különböző kérdésekhez. Az, Euró, az Európa felé vezető úton komoly lépéseket tett Albánia, de a parlamentben egyfajta padhelyzet alakult ki, az ellenzék kivonul a parlamenti ülésekről, és ez lelassíthatja ezt a haladást. Kérdésem lenne önhöz, miniszterelnök helyettes úr. Bizonyára vannak olyan jogszabályok, amelyeket Albániának el kell fogadni ahhoz, hogy az integráció útján előre mozduljon. És ezen jogszabályok megszavazásához, elfogadásához bizonyára szükség van az ellenzéki szavazatokra is. Hogyan kívánják megoldani ezt a problémát? Minél hamarabb oldják meg a politikai problémákat, annál jobb az Albániának. Ezeket a kérdéseket a demokratikus intézmény kereten belül kell megoldani, és aztán az így született döntéseket az összes politikusnak tiszteletben kell tartania. Köszönöm. On Monday and Tuesday, be... Egyébként hétfőn és kedden lesz a stabilizációs és a stabilizációs parlamenti bizottság, új parlamenti bizottság első ülése. Egyébként az albánok kevés ideje, időt, albán képviselők kevés időt töltenek együtt Brüsszelben, Albániában a parlamentben. Itt viszont a brüsszeli látogatáson 7 órát kell együtt tölteniük munkával, illetve ebéddel. Remélem ez túlélik majd, illetve remélem, hogy ez jót tesz a jövőbeni együttműködésnek is. Még egy kérdésem lenne, miniszterelnök helyettes úr, ez a ez Albánia elkötelezettségével kapcsolatban a regionális együttműködésben. Dicséretes, hogy Albánia ilyen aktív ezen a téren. A régió legtöbb országa víz, országának lakosa vízum nélkül is ellátogathat Albániába. Nem tudom, hogy a jövőben milyen lépéseket terveznek ezen a téren. Elnök, köszönöm Kukán úr. Most Danzsan úr következik, a Védelmi Albizottság elnöke. Három perc. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a miniszterelnök helyettes úr bevezetőit. Gratulálni szeretnék önöknek ahhoz, amit sikerült elérni a társasági megállapodás felé vezető úton, ez egy kézzelfogható eredmény. Azt gondolom, hogy Albánia megfelelő úton halad. És ez a parlament ellenzékének bolykotját még inkább felelőtlen magatartásra teszi. Ami Kukán úr felvetését illeti a regionális együttműködésre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy az Ön kormányának nagyon fontos szerepe van ebben a térségben. Ez egy nehéz térség, és a feladat is nehéz. A stabilitást meg kell teremteni, megoldást kell találni, és perspektívát kell mutatni a jövőre nézve. Nemrégiben Szerbiában jártam, és szeretnék visszatérni az ott folytatott megbeszélésekre. Meg szeretném önt kérdezni attól, hogy a korábbi Jugoszláv köztársaság Macedónia probléma kapcsán mit gondol? Ebben az országban van egy albán kisebbség is, és ők szenvednek bizonyos egyeztetések miatt a NATO-val és az Európai Unióval. Érdekel az ön véleménye. Köszönöm szépen. Most Méta úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon -e ezen kérdésekre körülbelül 5-6 percben. present you a very long history of... Nem akarom a választások történetével strapálni önöket, de két évtizeden belül a választási bizottság, a választási testület, a legfelső bizottság egy nagyon komoly módon eleget tett az ellenzék elvárásainak és Rama úr részéről. Gyakorlatilag mindent megszavaztunk, amit javasolt Edi Rama az ellenzék vezetője. És ezek a választások nem ismételem, ami már elhangzott, ezek voltak a legjobbak, sokoknál fogva, jogi szempontból, a technológia szempontjából, és gyakorlatilag minden szavazat megjelent a monitoron, és a két nagy párt, a két vezető párt ugyanolyan képviselettel rendelkezett 50% 50% a teljes adminisztratív testületben és a szocialista párt képviselői is megerősítették az eredményeket országszerte. És most az elmúlt választásokkal kapcsolatban kívánnak felülvizsgálatot, és a többség mindent felajánlott nekik, amit csak lehet. A, azt akarták, hogy eh, a többség dönthet általában, de mi most eh, garantáltuk, hogy a vizsgálóbizottságban ővék legyen a többség, ők adják az elnököt. Mindent eh, felül akarnak vizsgálni, ez a bizottság megkezdheti ma a munkát, ha akarják, többséggel. Tehát mindent, amit kértek, megkapták. És most újra akarják nyitni, újra akarják számolni a szavazatokat mindenhol, de megvan a legfelsőbb választási bíróság, és ez a választási testület minden tagja, minden bírója elfogadta konszenzussal az ellenzék vezetőjének a javaslatait. Tehát ez nem az alkotmány, mert ez már megsérti az igazságszolgáltatás függetlenségét. És mi az Alkotmánybíróság határozatát a múltban, ami ö, ö, ilyen parlamenti vizsgáló bizottságokkal volt kapcsolatos, engedélyeztük, mindent vizsgálhatnak, csak éppen nem az Alkotmánybíróság határozatát a Szocialista Bizottság, ö, ő pedig ö, megkapta ezt a lehetőséget. Nyitottak vagyunk. És elfogadjuk a nemzetközi megfigyelők javaslatait, és, és ők is fordulhatnak ehhez az intézményhez. Ez biztosítja a megfelelő szakértelmet és a folyamatosságot. Mindenki kérdezheti, hogy mi a megoldás. A megoldás az, hogy egy ilyen bizottság, ha megkezdi ma vagy holnap a munkáját, és nagyon sok kérdést kell vizsgálni. És a szocialista párt az alkotmánybírósághoz, vagy a Velencei Bizottsághoz fordul, és ha megvan a vélemény, akkor mi azt tiszteletben fogjuk tartani. Ennyi. Ez a helyzet. És én Látom, hogy van aggodalom itt a képviselők részéről, meg is értem, hogy mi lesz a választásokkal. Albániának bizonyos törvényekre lenne szüksége, és ez kétharmados többséget igényel. Hát az európai integráció az nem csak a kormány kötelezettsége, ha az ellenzék nem érzi ezt kötelezettségének, akkor ez egy olyan kérdés, amely nagyon komoly kérdéseket vesz fel az integráció nemzeti cél, nem csak Albánia számára. Biztos vagyok abban, hogy Albánia, mint nemzet számára is, ugyanis az integráció segíthet abban, hogy együtt élhessünk az EU ernyője alatt a régió minden egyéb népével együtt, és ezt a felelősséget nekünk vállalni kell, és elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök, amikor itt átadta a kitöltött kérdőívet az Európai Bizottságnak, akkor az ellenzék vezetője személyesen ö, szociális nyugtalanságot próbált ö, előidézni. Milyennek az üzenete? Mi értelme van az ilyen nyugtalanságoknak? az embereknek elegük van már mindebből a bolykotból, meg ezekből a történetekből. Erőszakkal való fenyegetésből, meg ilyesmiből. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon rossz üzenet, és mi szeretnénk a saját álláspontunkat érvényesíteni, készek vagyunk megoldást találni, dolgozni, de az nem lehet, hogy az ellenzék gyakorlatilag fogjú lejtse, vagy túszú lejtse az egész országot. Az országban a jogállamiságnak kell érvényesülnie, és az Európai Unió tagja kíván lenni. Én személyesen elkötelezett vagyok amellett, hogy mindent megtegyünk, és azt hiszem, hogy a többség is így van, de nagyobb felelősségre van szükség, sokkal konstruktívabb hozzáállásról az ellenzék részéről, és hát a, a nemzeti érdekek azok, azok előbb kell, hogy szerepeljenek, mint az egyéniek. És ha mi felülírjuk az alkotmánybíróság döntését, tehát az a legrosszabb üzenet amit adhatunk az ország jövője szempontjából, mert akkor ez nem a jogállamiságot erősíti, hanem ez az albán politikusok alkuja lesz csupán, akik a saját érdekeiket tartják csupán szem előtt. A régióval kapcsolatosan tudják, mi elszántak vagyunk, hogy minden országgal együtt működjünk, minden szomszédunkkal, és ez az oka annak, hogy hivatalos látogatáson voltam nemrégiben Szerbiában, és tovább akarunk lépni a kapcsolatok terén. Nagyon különböznek a véleményeik természetesen a Koszovó státuszát, jogállását illetően, de egyetértünk abban, hogy Koszovó is része kell, hogy legyen a jövőben az Európai Uniónak, és azt is látjuk, hogy mindenképpen együtt kell működni a bilaterális kapcsolatok, a béke, a stabilitás érdekében a régió és az egész uniós integráció érdekében Szerbia, Albánia és a többi ország esetében ezért kell előbbre vinni a kapcsolatok ügyét Szerbiával és minden más országgal. Albánia kiváló kapcsolatokkal rendelkezik minden országgal, és ezért mi egyoldalúan megszüntettük a vízum, vízumkötelezettséget a szerb polgárok számára néhány nappal ezelőtt, és nagyon reméljük, hogy adott lesz a viszonosság is, és a szerb kormányzat is mi hamarabb meghozza ezt a döntést javítjuk, tehát a regionális együttműködést, különös tekintettel az embercsempészet elleni harcra. Ez egy komoly probléma a teljes régió számára, és jobban kell koordinálni erőfeszítéseinket egymás között, és az Európai Unióval is természetesen, és ez növeli a régió hitelességét, imázsát, hogyha az uniós intézmények biztosítják, tárgyalnak a vízummentességről és más egyéb integrációs lépésről. Macedóniával kapcsolatban. Jobb lenne, ha jobb lenne a, a, az atmoszféra jobb lenne, ha jobb lenne az előrelépés, a légkör, hogyha megvalósulnának az eleirányzott törekvések, és hát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez az ország mi hamarabb elfoglalja helyét a NATO-ban és haladjon előre a uniós kapcsolatok terén is. És azt kértük mindig is az albán vezetőktől és az ottani albán közösségtől, hogy legyen konstruktív, türelmes, és működjön együtt a demokratikus intézményekkel ebben az országban. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most Vigenyin úr következik három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Meta urat itt a bizottságunk körében. Nagyon fontos ez a mai eszmecsere. Szeretnék a szocialista frakció nevében gratulálni önnek azért a hihetetlen haladásért, amelyet a kormányuk és országuk ért el az elmúlt időszakban. hogyha Albánia, vagy bármelyik ország sikeresen halad előre, az nagyon pozitívan hat a teljes régióra. Tehát bármit is tesznek ők, önök előrefelé, bármilyen pozitív lépést, az minden szomszéduknak jót tesz, az egész régiónak jót tesz, a régió megítélésének is jót tesz. És ez önöknek is jót tesz. Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy idén, némi késéssel ugyan, de idén Albániára is érvényes lesz a vízummentesség. Az Európai Bizottság és a Parlament ez, ez irányú döntés azt hiszem, hogy eurooptimizmust viszel az országba. Remélem, hogy az albán lakosság ebbéli optimizmusát ki lehet használni arra, hogy még nagyobb lendülettel kezdjenek újabb reformokba, és ezzel meggyorsítják az Európai Uniós tagsághoz vezető folyamatot. Figyelembe kell venni azt, hogy a csatlakozási előkészületek nem pusztán administratív, közigazgatási természetűek, hanem politikaiak is. A lakosság többségének támogatására van szükség. Az albán választások után kialakult helyzet elég aggasztó, ezzel kapcsolatban sokat mondott, de hogyha Ráma úr lenne itt ma, akkor hasonlóan meggyőző, de egészen más történetet hallanánk tőle. Nem szeretnénk az önök belügyeibe avatkozni, de jó lenne, hogyha megoldódna a probléma. ilyen konfliktusok esetén sosem lehet csak az egyik oldalra mutogatni. Reméljük, hogy kompromisszum alakult ki a két oldal között, és így a lehető leghamarabb megoldódik ez a politikai parthelyzet. Azt szeretném öntől kérdezni, hogy hogyan vélekedik az elkövetkezendő lépésekről. Ha megnézzük a kormány oldalát, a többség oldalát, vagy az ellenzék oldalát, ugye egymásra vannak utalva, hogyan lehet kilépni ebből a rendkívül aggasztó helyzetből. Hogyha ez tovább folytatódik, akkor az mindenképpen hátráltatja az önök csatlakozását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Vigenyén úr. Pak asszony következik, aki jelentéstevő helyettes, illetve árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen külügyminiszter úr, hogy eljött a mai ülésünkre. Az elmúlt évtizedben nagyon sok alkalmunk volt egymással találkozni, miniszterelnökként, ellenzéki eh, szóvivőként, és emlékszem legutóbbi találkozónkra a delegációban, amikor Ön nagy vehemenciával ellenezte a választási törvényt, amelyet Ráma Berisa dolgozott ki annak idején. Ezeket az eredményeket most teljes mértékben vállalja, az annak idején hozott döntéseket ön elfogadta a választási törvény kapcsán, és néhányan azok közül, akik eh, annak idején részt vettek a törvény kidolgozásában, szélmalomharcot folytatnak most ellene. Ez egy kicsit érthetetlen. Nem értem azt, hogy olyan súlyos dolgok vannak, ami miatt egy egész ellenzék bolykottálja a parlamenti munkát, és most azért mentek oda, hogy a mandátumukat ne veszítsék el, és pusztán akkor jelennek meg a parlamentben, amikor az érdekük úgy eh, kívánja. A szociális eh, lázongások is ennek köszönhetők. Hogyan engedheti meg magának ezt egy ellenzék, a kormányt különböző politikai csoportosulások alkotják, akik egymás ellen küzdöttek, de akik Albánia érdekeinek megfelelően együtt dolgoztak valaha, az európai ügyet előbbre vitték. Azok a politikusok, akik most az ellenzékben vannak rájuk, ugyanez igaz az albán helyzetet 1991 óta közvetlenül figyelemmel kísértem, és meg tudom erősíteni mindazt, amit ön mondott, és Ódi úr is mondott. Az elmúlt évi választások a legjobb választások voltak Albánia egész eddigi történelmében. És ön egyetértett ezzel, az összes biztos egyetértett ezzel, és hogyha választások után még mindig vannak szemrehányások, akkor ezeket a megfelelő helyen kell hangoztatni. Én nem értem azt, hogy az ellenzék, hogyha mondjuk megalapozott felvetésekkel bír, akkor ezeket miért nem nyújtja be az alkotmánybíróságnak? És miért nem tud arról a választási bizottság dönteni, illetve az alkotmánybíróság, hogy mi történjék? Tehát vagy nincsenek megalapozott felvetések és szemrehányások, akkor ezektől tekintsünk el, ha pedig vannak ilyenek, akkor ezeket el kell mondani. Én nem szeretném se, sem az egyik oldalt, sem a másik oldalt hibáztatni, én a tényekről beszéltem, és kérem az összes kollégát, hogy ezekre tényekként tekintsen is. Nem egyoldalú kritikáról van szó, hanem a tényleges eh, helyzetről. Az albán eh, nép nem akarja azt, hogy ezek eh, a viták folyamatosan az utcán történjenek, hanem egy működőképes kormány szeretne. A jelentésben arról van szó, hogy a nőkereskedelmet nem ö, szüntetik, meg nem tiltják. Beszélne néhány szót a nőkereskedelemről, a gyermekkereskedelemről és a szervkereskedelemről, illetve nagyon fontos számomra az esélyegyenlőségi törvény. A törvény már létezik, de nagyon fontos lenne ennek megvalósítása. Köszönöm tre minuti. Köszönöm, Pák asszony. Most Weigl úr következik. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Rad bi lepo pozdravil v naši sredi gospoda. Köszönöm szépen. Az albán külügyminisztert szeretném köszönteni, és gratulálni szeretnék az elmúlt évek sikereihez. Remélem, hogy ezen az úton tovább haladnak majd, illetve az Európai Unióhoz csatlakoznak. A parlamenti válság Albániában problematikus, de ez nem az egyetlen válság, ugyanazokat a mintákat látjuk az összes átmeneti helyzetben lévő országban a kormányok máshogy viselkednek, amikor annak idején az adott kormány például még ellenzékben volt. Ez pedig nem jó sem a parlament számára, sem a parlament hírneve számára, és a demokrácia miatt sem. Amiben a parlamentben nem állhattunk vagy az egyik, vagy a másik oldal mellé, és nem az a feladatunk, hogy arról döntsünk, hogy mi a helyes és mi nem helyes. Ön beszélt az ország regionális jelentőségéről. Albánia nagyon sokat tehet politikája segítségével, és nagyon sok olyan kérdés van az önök szomszédságában is, amelyeket meg kell oldazni, és reméljük, hogy a stabilizálódási folyamat megvalósul. Végezetül pedig el szeretném mondani azt, hogy a liberális frakció képviseletében számomra fontos a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása, minden kisebbség tiszteletben tartása, az olyan kisebbségek is, amelyek más szexuális orientáltságúak, és a nők joga is rendkívül fontosak. Köszönöm szépen. Fezsa asszony következik. Jelentéstevő és a vízummentességgel kapcsolatban. Köszönöm szépen, én is köszönöm szépen Mert a külügyminiszter úr bemutatását, illetve részletes információkat arról, hogy Euró, illetve Albánia hol jár az európai integráció felé vezető úton. Sokszor volt alkalmunk találkozni, vitát folytatni a vízaliberalizációról is, a vízumentesség bevezetéséről, és gratulálni szeretnék a kitűnő sikerekhez, amelyeket Albánia elért. Az Európai Bizottság értékelését is láttuk, ez az értékelés nagyon pozitív Albániára nézve, függetlenül attól, hogy azért vannak még nyitott kérdések, és nagyon sok megoldandó feladat vár önökre. Szeretnék egy kérdést felvetni az országukba visszatértekre. 60-65 ezer ember tér vissza e, évente Albániába, őket integrálni kell. Hogyan tervezik e, ezt a problémát megoldani? Nagyon sok a feladat, e, korrupció elleni küzdelemben és a szervezet bűnözés elleni felépésben. Ön már mondott eh, a kitűzött célokról néhány szót. Engem érdekel, hogy eh, lehetséges lenne még július előtt új konkrét eredményeket eh, bemutatni. Azért, hogy a következő szakértői bizottság, amely majd Albániába utazik, megfelelő képet kaphasson, illetve megfelelő alapot a munkához, és a felkészültségéről, ami a vízummentesség bevezetését illeti. Én nagyon remélem, hogy Albánia mi hamarabb be tudja vezetni ezt a rendszert, de azt gondolom, hogy a labda még mindig az önök térfelén van, mi mindent megteszünk a magunk részéről, annak érdekében, hogy ez a folyamat felgyorsuljon, de ehhez az önök részéről is nagyon komoly erőfeszítésekre van szükség. Remélhetőleg a legkésőbb az év végéig sikerül a folyamatot lezárni. Köszönöm szépen, Raúcsek úr teszi fel ebben a kérdéskörben az utolsó kérdést. Ő a parlament alelnöke, illetve jelentéstevő is. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, néhány észrevételem, illetve kérdésem lenne önhöz. Én is szeretnék gratulálni önnek, hiszen Albánia hihetetlen előrelépést tett az elmúlt néhány évben. Ami a politikai reformokat, gazdasági reformokat, illetve a vízummentességet illeti nagyon komoly az előrelépés. Említette, hogy minden politikai párt számára fontos ez, és ez valóban így van amikor egyeztettem az elmúlt években az albán kollégákkal, függetlenül attól, hogy kormányjal, a kormányképviselőivel, a többséggel, vagy, a, vagy az ellenzékkel, mindig ezt mondtam el, hogy az egész ország számára, az összes politikai erő számára fontos, hogy előrelépés történjen, hogy integrálódjanak Európába. A parlamentáris demokrácia parlamenti de- demokráciában a parlament boly- munkájának bolykottálása, az állandó kivonulások eh, nem igazán elfogadhatóak, hiszen ezzel az egész munkát megakasztják. Van persze, vannak választások, de hogyha a választásoknak vége van, akkor az összes politikai erőnek el kell fogadnia ezen eh, választások eredményét. Ez alapján kell a reformokon dolgozni. Ezt szeretném, ez lett volna az észrevétel. Most pedig a kérdés. Ez a gazdasági helyzettel kapcsolatos. Érezhető előrelépés történt az elmúlt időszakban. A gazdasági növekedésük is elég nagy volt, még tavaly is, 2009-ben, amikor Lengyelország és Albánia kivételével az összes európai gazdaság visszalépett. Albánia azonban még mindig az egyik legszegényebb európai ország, GDP-jük körülbelül az EU átlag 25%-a. Erős és fenntartható gazdasági növekedésre lenne szükségük. Ha megnézzük a makrogazdasági helyzetet, akkor Albániának nagyon komoly a kereskedelmi hiánya, a folyófizetési mérleg hiánya, és tavaly állam az államháztartási hiány körülbelül 7%-os volt. A Nemzetközi Valuta Alappal nem fog újabb megállapodást megírni, erről tájékoztatott minket. Most valóban nem, de két-három év múlva elképzelhető szükségük lesz egy újabb megállapodásra az imf e Gondoljunk csak a görög helyzetre. Lehet, hogy, a, lehet, hogy az európai gazdasági helyzet is változik majd. Okos lépés volt ez? Hogyha fenntartható gazdasági növekedést szeretnének elérni, akkor mindenképpen a tulajdon jogi viszonyokat is meg kell, meg kell változtatni az ingatlan piacon, illetve a művelhető földek piacát meg kell reformálni a külföldi beruházásokat be kell próbálni az országba csábítani, fontos a turisztikai fejlődés is. Nagyon fontos, hogy külföldi beruházók érkezzenek, de ez csak úgy képzelhető el, hogyha átlátható a rendszer, a közigazgatás és más rendszerek is. Milyen, milyen terveik vannak ez ügyben? Köszönöm. Elnök, köszönöm, Rócsek úr. Most ismételten miniszternek adom meg a szót. 10 percre korlátozza magát erre kérem. So, uh, I would uh, start with a... Uh, Akkor uh, jó barátom én mm, út kérdésével kezdem. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy az ellenzék nek nincs semmi meggyőző ereje a, mi az elmúlt választások hitelességét illeti. És az ellenzék vezetője, vagy a szocialista frakció, ő, ő, ez mindkét esetben így van. Az egyetlen eset, amivel elő tudtak állni, csak azt igazolja, hogy a rendszer, a választási rendszer az rendben van. Egy szabálytalan dokumentumot mutattak be egy faluban, ahol a szocialista képviselők kora reggel elmentek a szavazó kerületből, és ezt nem vette figyelembe azután sem a választóbizottság, sem az ellenőrző bizottság. Hát éppen ez mutatja a rendszer működését, és ha ezt a Központi Választási Bizottság figyelembe vette volna, és a Választási Bizottság, akkor a demokrata pártnak egy mandátummal több jutott volna a parlamentben. Na most az, hogy a Központi Választási Bizottság és a Választási Bíróság elutasították ezt a dokumentumot, mivel nem fel felelt meg a standardoknak, hát éppen ez bizonyítja azt, hogy a rendszer működött. Másodszorban, ha profi ö, vizsgálatot ö, akarnak minden esetben, és jogszolgáltatást, a kormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy még pénzügyi támogatást is nyújt a független testület vagy az ügyészi testület létrehozására, amely független lenne a, a kormánytól. Tehát egy ilyen ügyészi munkacsoport jönne létre, amelynek csak az lenne a feladata, hogy vizsgálja felül a szocialista párt által bemutatott eseteket, mégpedig ezt olyan gyorsan megteheti, ahogyan ez csak lehetséges és ismételten elmondom, hogy mi igenis készek vagyunk arra ma, vagy holnap, bármikor, hogy megkezdjük ennek a nyomozati vagy vizsgáló, parlamenti vizsgálóbizottságnak a felállítását, ahol a szocialista pártnak lesz többsége, ahogy akarják ahol a szocialista pártnak lehetősége lesz az elnök állítására, ha akarja, és megkezdhetik a vizsgálatot bármiben, bármiről, és mi készek vagyunk tiszteletben tartani bármilyen döntést, amit az Alkotmánybíróság vagy a Velencei Bizottsághoz eh, természetesen eh, a megfelelő szocialista javaslatra, illetve ö, eh, indítványra. Én nem tudom, hogy ennél többet lehet-e még tenni. Az ellenzéknek megvan a joga, hogy ö, csomó parlamenti bizottság elnökét adja, és lehetősége lesz arra is, hogy vezesse az integrációs, EU integrációs parlamenti bizottságot. Tehát meghatározó szerepet játszhat a parlamentben az EU integráció szempontjából is. És a parlamentben, a bizottságban felléphet a kormányjal szemben minden ezzel kapcsolatos aggodalmát illetően. a embercsempészet kérdésével kapcsolatban. Annyit tudok mondani, hogy nem csak a stratégia megvalósításán dolgozunk, az Albán kormány úgy döntött, hogy pénzügyi segítséget is nyújt a költségvetésből azoknak a nem kormányzati szerveknek, amelyek már évek óta működnek az áldozatok érdekében, a szociális integráció érdekében, gyermekek, nők, van itt szó, és nagyon elkötelezettek vagyunk a magunk részéről ebből a szempontból. Kisebbségek. A mi régiónkban minden nép itt többség, ott meg kisebbség, és az egyetlen megoldás, hogy minden nép és minden kormány ugyanazokat a standardokat használja a kisebbségek jogait illetően, és ezek az uniós standardok. És az Albán kormány e tekintetben nagyon komolyan gondolja a kisebbségi jogok tiszteletben tartását, és ugyanezt várjuk el, és kérjük a többiektől is az albán kisebbségekkel kapcsolatban. Az albán kormány nagyon érdekel továbbá abban, hogy a szerb kisebbség megfelelően integrálódjon Koszovóban. Konkrét akciók is történtek. Az egyik ilyen az albán kormány pénzügyi segítsége volt, 400 ezer euró értékben szociális projektekre Grasanyicában, és ez az Aktiszári tervnek megfelelően jött létre, és hát ezek, ezeknek a közösségeknek a legnagyobb része a szerb kisebbséghez tartozik. Jártak Tiranában látogatáson, és mi továbbra is segítséget fogunk nyújtani, mert meg vagyunk győződve arról, hogy ez az egyetlen megoldás ahhoz, hogy megbékítsük a régiót, és javítsuk az etnikumok közötti kapcsolatokat. Nagyon köszönöm Dália képviselő kérdéseit, és hogy segített nekünk a vízumliberalizációval kapcsolatosan mi dolgozunk a konkrét projekteken, hogy újra integrálni tudjuk a visszatérteket. A szociális miniszter és a belügyminiszter együtt működnek az ügy megoldása érdekében, és profi, professzionális képzési, továbbképzési projekteket is dolgoztak ki. Van egy központ, amely ezekkel a visszatért személyekkel foglalkozik, ez jól működik, és konkrét intézkedéseket hoz. Az NGO-k, a nem kormányzati szervek is segítenek. Én azt hiszem, hogy júliusra készek leszünk arra, hogy beszámoljunk a kérdésekről, illetve hogy mi az, amit megoldottunk, és mi vár még megoldásra. És Albánia ezzel majdnem minden benchmarkot teljesített, de természetesen továbbra is folytatja a munkát bizonyos területeken, beleértve ezt a négy területet, amiről szóltam, hogy előbbre lépjen a vízum liberalizáció terén mert ez, ez nagyon fontos, de továbbra is ott vannak a kihívások, mint például a szervezett bűnözés elleni harc és egyebek. A gazdasági helyzettel kapcsolatban. Azt hiszem, stabil a gazdaság, ellenőrzés alatt tartjuk. Albánia pozitív növekedést ért el tavaly. Egyike azon kevés országoknak, amelyek ezt elérték. Tehát ilyen értelemben nincsenek problémáink, de megtanultuk azért a keserű tapasztalatok alapján, amikor ki robbant a válság, és éppen ezért a makrogazdasági stabilitás nagy figyelmet igényel, és a bankrendszerre is oda kell figyelni. Stabil a bankrendszer, az is marad. Mi hiszünk abban, hogy persze, hogy jobbításra van szükség még néhány egyéb mutatót illetően, ezen vagyunk, ezen dolgozunk. A kormány egyik intézkedése az volt, hogy befagyasztottunk bizonyos költségeket azért, hogy mindent ellenőrzés alatt tudjunk tartani, és nincs jelenleg probléma az ország makrogazdasági stabilitásával, nem csak most, hanem középtávon, meg hosszú távon sem, és ami talán a legfontosabb és a legjelentősebb jelzés a gazdaság fejlődését illetően, az, az, hogy nagyon sok külföldi befektető érkezik az országba, komoly befektetések vannak, és ö, nagyon jelentős projektek valósulnak meg az energiagazdaságban, az infrastruktúra, a turizmus területén azért, mert Albánia egyre nagyobb szerepet kap stratégiailag is a külföldi befektetők számára. Jók a kapcsolatok a szomszédos országokkal, és az, hogy egyre jobb a helyzet, az infrastruktúra javul, egyre jobbak a kapcsolatok a szomszédos országokkal. Köszönöm szépen. <clears throat> Signor Ministro, la parola al Köszönöm szépen. Most pedig Tárer kollégának adom meg a szót, három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, ma április 28-a van, ez pedig azt jelenti, hogy pontosan egy év telt el azóta, hogy Albánia az Európai Unió tagsági kérelmét benyújtotta. Gratulálni szeretnék nem csak az elmúlt év eredményeihez, hanem az elmúlt 20 év eredményeihez. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kommunizmus maradványai jelentős problémákat jelentettek az ország számára. Nem szeretnék a vízum könnyítésről beszélni, erről már sokan beszéltek. Örülnénk annak, hogyha ezt a rendszert mi hamarabb sikerülne bevezetni. Brion kolléga is sok mindent vetett fel ezzel kapcsolatban, és közülünk nagyon sokan támogatják önöket az erőfeszítéseikben. Ön hogyan látja a regionális együttműködést? Azt gondolom, hogy a balkáni térség számára nagyon fontos a regionális együttműködés. Fontos kezdeményezést mutatni. Ön hogyan értékeli ezt a folyamatot? Különösen, ami a bordói konferenciát illeti. Ez a konferencia a horvát kormány, illetve a horvát miniszterelnök és a szlovén miniszterelnök kezdeményezésére jött létre, illetve került megrendezésre. Ön hogyan értékeli a konferencia előkészítését a spanyol elnökség alatt, és hol lát további lehetőségeket az együttműködésre? Ön beszélt már a Szerbiával való együttműködésről, hogyan látja a konkrét kezdeményezéseket, önök milyen konkrét kezdeményezéseket eh, tudnak még megragadni, ami pedig eh, a regionális együttműködést illeti. Van még egy felvetésem. Van-e közvetlen kommunikáció ön és eh, a másik párt vezetője között? Milyen sűrűséggel találkoztak az elmúlt hat hónapban? Köszönöm szépen, Táler kolléga. Szentszen kolléganőnek adom meg a szót, három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a miniszter úr előadását is. 40 évvel ezelőtt, 1970-ben ellátogattam az országba, és nem volt könnyű Albániában az utcákon sétálni. Voltak olyan nyugat-európai egyetemisták, akik eh, Stalin, Maót, eh, Hocsét eh, támogatva énekeltek. Nagyon sok korrupció volt, és az emberi értékeket megalázták. Ez volt a <coughs> helyzet. Természetesen időre van szükség ahhoz, hogy egy posztkommunista rendszerről áttérjen egy másikra, és Feltétlenül gratulálni szeretnék önöknek a pozitív fejleményekhez és előrelépéshez. Nagy benyomást tett ránk az, hogy Albánia képes volt választásokat megvalósítani, mégpedig ilyen magas technikai feltételekkel. Miniszter úr, személyesen várom azt, hogy Albánia csatlakozzon az EU-hoz, de visszatérnék arra, amit papasszony korábban mondott. Úgy érezzük, hogy nagyon sok mindent kell még az albán kormánynak és az albán hatóságoknak megtennie, annak érdekében, hogy az emberkereskedelem megszűnjön. Ez Albániában továbbra is nagyon súlyos probléma. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Svensson úr. Most Koppa képviselőnek adom meg a szót három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözölni szeretném a miniszterelnök helyettes urat, külügyminiszter urat, Metta urat, és kollégáimmal együtt üdvözölni szeretném az előrelépést, amelyet Albánia megtett, illetve gratulálok azokhoz az elő, erőfeszítésekhez, amelyeket az albán nép tett a parlamentben a padhelyzet nagyon aggaszt bennünket. Úgy érezzük, hogy kell, hogy legyen megoldás, mégpedig mi hamarabb. Fontos, hogy a parlament folytathassa a munkáját, hiszen egyelőre ez jelentős űrt teremtett, és Albánia számára ez egy akadályoztató tényező. A regionális együttműködésre szeretnék visszatérni. Azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú. Kulcs szempont, és amit Albánia Szerbiával együtt elért, az nagyon jelentős, de én szeretnék eh, a külügyminiszterek találkozójáról is néhány eh, szót szólni. Ők a térség környezetvédelmi problémáiról beszéltek. A Albán, eh, az Albán és a görög külügyminiszterek is jelen voltak. Az Albán kormány egy atomerőművet szeretne építeni 100 kilométerre a görög-albán határtól. A biztonsági feltételek, az üzemeltetés és a nukleáris hulladék által felvetett problémák nagyon fontos ügyek számunkra. Érdekel az ön véleménye mindenről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Koppa asszony. Köszönöm szépen. Nem fogok túl sokáig beszélni. Két kérdésem van, mert a miniszter úrhoz. Tudjuk, hogy sikerült elfogadni egy törvényt, lusztrációs törvényt, hogyan tervezik ennek a megvalósítását. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a lusztrációs törvény az ellenzéket és a kormánypártot hogyan tudná egymáshoz közelebb vinni. A második pont a késlekedés az integrációban. Ki a felelős azért, hogy Albánia le van maradva egy speciális, illetve egy konkrét politikai párt tehető felelőssé, vagy az egész politikai elit. Köszönöm szépen. Én és a miniszter úrnak adom meg a válaszolásra majd a lehetőséget. So. About, uh... Ami a szomszédos országokkal folytatott kapcsolatainkat illetik, különösen Szerbiával, el szeretném mondani, hogy nemrégiben aláírtunk egy megállapodást a szervezett bűnözéssel kapcsolatos küzdelmet illetően, és nem sokára a két ország egy újabb megállapodást ír alá. Számos további bilaterális megállapodás létezik a két ország között, ahogy korábban már hangsúlyoztam, Albánia unilaterális módon megszüntette a vízumkényszert a szerbek számára, Na, tehát a szerbeknek nincsen szükségük vízumra, ha Albániába szeretnének jönni. És reméljük, hogy ugyanezt kapjuk cserébe a, a szerb kormánytól, ami a, a bordói konferenciát illeti, illetve a szarajevói tanácskozást. Azt gondolom a kezdeményezés rendkívül sikeres volt. Szlovénia és Horvátország kezdeményezésére jött létre ez a tanácskozás. Két olyan országról van szó a térségben, amelyek szorosan együttműködnek, nem csak a múlt vitáit áthidalva, hanem a jövőre nézve is. Tudjuk, hogy mi volt a probléma Bordóban, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezen órá legyünk, mindenki meg fog tenni magától tőle telhetőt, megteszi majd a tőle telhetőt, a spanyol elnökségét, és az, annak érdekében, hogy Szarajevóban mindenki jelen legyen, és az összes érintett ország bekapcsolódhasson ebbe a folyamatba. És ez lenne az első pozitív üzenet az Európai Unió felé, és szeretnénk pozitív visszajelzést kapni az EU-tól a térségünkre nézve sikerült egy hónappal ezelőtt Tiranában egy nagyon sikeres miniszteri találkozót, belügyminiszteri találkozót megszervezni. Dél-Kelet-Európa belügyminiszteri voltak ezen jelen. A szerb belügyminiszter és a koszovói belügyminiszter is jelen voltak. Hangsúlyozni szeretném, hogy számunkra nagyon fontos, és mindenki számára, hogy mindenki <coughs> ott legyen majd Szarajevóban. A legfontosabb az, hogy egymást elfogadjuk az, e- a különbözőségek ellenére, és tudnunk kell azt, hogy az egymás kizárása, kiszorítása csak az európai integrációs folyamat akadályoztatásához vezethet, illetve lassításához. Ami a környezetvédelmet illeti, ez számunkra egy egyre inkább fontos kérdésé válik, az Európai Uniós csatlakozás miatt is, és a különböző elképzelések ellenére a jövőbeni fontos projekteket, illetően minden egyes projektet, a e szerint fogunk megítélni, hogy milyen környezeti hatásai lehetnek. Szeretnénk csatlakozni az Európai Unióhoz, és szeretnénk a turizmust fejleszteni, és ahhoz, hogy a turizmust fejleszteni lehessen, nagyon fontos a környezetvédelemre fontos hangsúlyt fektetni, illetve az Európai Uniós országok előírásait alkalmazni. Fontos, hogy a projektek környezetbarátok legyenek. Ami pedig az EU-s integrációs folyamat van való késlekedést illeti, illetve az, hogy ki a felelős ezért egy adott politikai párte. Én nem szeretnék ellenségeket keresni, de ahogy Svensson úr már utalt erre, igaz az, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, illetve két évtizeddel ezelőtt Albánia a legizoláltabb ország volt az Európai Unióban. És nemrég vagyunk NATO tagok, és kapcsolatainkban az Európai Unióval elérkeztünk egy új szakaszhoz. Biztos vagyok abban, hogy Albánia csatlakozhat majd az Európai Unióhoz, és nagyon fontos a csatlakozás időpontja, időzítése, Mindez természetesen a belső reformok függvénye is. Továbbá az Európai Unió elképzeléseitől is a jövőbeni bővítéseket illetően. Úgy gondolom, elérkezett annak az ideje, hogy mindenkinek meg kell értenie azt, hogy saját hozzájárulása van a folyamat felgyorsításához. Mindenkinek ki kell venni a részét a munkából. És azt gondolom, hogy ez lesz az ellenzék akarata is, hiszen ez a párt az európai integrációhoz nagyon nagy mértékben hozzájárult az elmúlt időszakban. A szocialista és a demokratikus párt vezetői találkoztak. Sok alkalommal. és a választási törvény konszenzusban dolgozták ki, alkotmánymódosítást is végeztek, és nagyon fontos lenne megélni azt, hogy az ország érdekében egy ilyen típusú együttműködés újra lehetséges, illetve az európai uniós feladatok miatt is. Ami az embercsempészetet illeti. Azt gondolom, hogy ez jelentős probléma volt, de egyre kevésbé az. Az albán kormány eltökélt a probléma megoldásában, és kitűnő az együttműködés a szomszédos országokkal is. Albánia már nem csak tranzitország az embercsempészetben, Együtt kell működnünk regionális szinten, a rabszolgakereskedelem megszüntetésében, és fontosnak tartjuk egy regionális konferencia összehívását a térségben az emberkereskedelem témájában. Remélem nem hagytam ki semmilyen kérdést. Köszönöm szépen, miniszter úr, nagyon hasznos és érdekes volt ez az eszmecsere. Megismerhettük az albán helyzet pozitív változását, és néhány kritikus megjegyzést is hallottunk. Reményeket, kritikákat, gratulációkat hallottunk. Remélem hasznosítja majd az itt hallottakat. Remélem azt is, hogy az, Euró- hogy az Európai Unióhoz mi hamarabb csatlakozik Albán, illetve hát lerövidül a csatlakozási út. Köszönöm szépen. Az ülés 10 óra 30-kor folytatjuk szavazásra. Okay.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 Please, colleague, sit down. We are going to be begin the votation meeting, vote meeting. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, elkezdjük a szavazást. Ezt elismíti az elnök olaszul is. Megkezdjük a szavazást, kérem foglaljanak helyet. Kérem, hogy a szavazókártyát mindenki helyezze a szavazógépbe. Megnézzük, hogy működik-e a rendszer. Possiamo dare inizio al voto di prova. Kezdődik akkor a próba szavazás. Úgy látom, 34-en vagyunk jelen. Ci sono alcuni colleghi che non stanno facendo la prova. Vi pregherei di fare arra kérek mindenkit még egyszer, hogy helyezzék be a szavazókártyájukat a szavazógébe, kipróbáljuk, hogy működik-e a rendszer, és arra kérek mindenkit, hogy egy bármilyen gombot nyomjon meg, amelyiket csak kívánják. Jó, azt hiszem ez megfelelő. Úgy látom, 45-en ö, vagyunk jelen. Ez így, mert kéne, hogy jelen legyünk, ennél sokkal kevesebben szavaztunk. Amiről szavazni fogunk az emberi jogi jogvédőket támogató uniós politikát. 27-es módosításról szavazunk két részben. Első rész mellette, ellene, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, elfogadtuk. 28-as módosításról szavazunk, mellette, ellene, elfogadtuk. A szóbeli módosítás okafogyottá vált, 29-esről szavazunk mellette. Ellene. Elutasítottuk. 30-as módosítás mellette. Ellene. Nem látom tisztán a helyzetet. Nem. Emelték fel elegen a kezüket. Úgyhogy megnyitom a, a gépi szavazást, elektronikus szavazást a 30-asról. Sono inserite 50 eh, schede elettroniche e hanno votato 49. Úgy látom 49-en szavaztak. Lezárom a szavazást. 36 a mellette, 12-en ellene. Elfogadtuk, tehát 31-es mellette. Ellene. Elfogadtuk 33 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 34-es következik mellette. Ellene elfogadtuk. Azt kérik, hogy a 34-es nézzük meg géppel, ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. 49, 50 votanti sui 52 schede. Úgy látom, 52-en szavaztak. Nem? 34-en mellette, 18-en mellette elfogadtuk. Voti favoré. 35-ös mellette. Ellene. Úgy látom, hogy ezt elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Nem? Azt kérjük, hogy a 35-öst ellenőrizzük? Jó, megnyitom a szavazást. Jó, Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 22 mellett a 34-en ellene, ellene szavaztak. Compromesso 3. Hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. Következik a 41-es mellette. Ellene. Szerintem ezt elutasítottuk. 42-es mellette ellene elutasítottuk. 43-as mellette ellene elutasítottuk. 44-es mellette ellene elutasítottuk. 4-es kompromisszum következik mellette ellene elfogadtuk, következik az 50-es módosítás mellette, ellene, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, elutasítottuk. 52-es, szokafogyottá vált. Vagy mégsem? Nem, nem, elnézést, mégis szavazunk róla. 52-es mellette, ellene, Elfogadtuk 53-as, ez a... ellenőrizzük? Jó. Arra, arra kérnek tehát, hogy a 52-esről szavazunk, megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást. 30, 30 ellene, 25 mellett elutasítottuk. 53 del relatore voti favor. 53-asról szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. 54-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 56-os mellette Elnézést kér az elnök, az 56-os oka fogyottá vált. 57-es következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 5-ös kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 66-os módosítás mellette ellene elfogadtuk. 67-es mellette ellene elfogadtuk. 68-as mellette ellene elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. nyolcas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 76-os módosítás mellette, ellene, elfogadtuk. 75-ös jó, io avevo visto approvato. Eh, voti, uh, votiamo l'emendamento 75. 75-ösről szavazunk mellette. Ellene. Elfogadtuk. 77-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 78-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 79 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 80-as módosítás következik, két részben szavazunk erről első rész mellette, ellene, elfogadtuk második rész mellette, ellene, elutasítottuk 81-es, ezt visszavonták, 82-es mellette, ellene, elfogadtuk 83-ast mellette, ellene, elfogadtuk. 84-es oka fogyott, 85-ös mellette. Ellene elfogadtuk. 86-os oka fogyott, 88-89, ezek azonosak együtt, szavazunk mellette. Ellene elfogadtuk. 87-es ez okafogyott, 91-es mellette ellenem elfogadtuk 92 mellette, ellenem elfogadtuk 93-as mellette, ellenem, elfogadtuk 94-es, szóbeli módosítással mellette, ellene, elfogadtuk 95-ös mellette, ellene elfogadtuk. 96-os mellette ellene elfogadtuk. 97-es ez okafogyottá vált. Most egy szóbeli módosításról szavazunk a jelentéstevőről mellette. Ellene elfogadtuk. 98-as mellette ellene elutasítottuk, 99-es mellette, ellene, elfogadtuk, 100-as mellette, ellene, elutasítottuk, új kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk. 102-es, mellette, ellene, elfogadtuk 103-as mellette, Ellenem elfogadtuk 104-es mellette, ellene, elfogadtuk 105-ös mellette, ellene, elfogadtuk 106-os mellette, ellene, elfogadtuk 9-es kompromisszum, mellette, ellene, elfogadtuk, 112-es következik, mellette, ellene, elfogadtuk, 113 mellette, ellene, elfogadtuk, 114-es mellette, ellene, elfogadtuk, 115-ös mellette, ellene elutasítottuk 116-os mellette, ellene elfogadtuk 117-es mellette, ellene elfogadtuk. Preambulum bekezdések, álpreambulum bekezdés, 7-es módosítás mellette, ellene elfogadtuk 8-as mellette, ellene elfogadtuk. kilences mellette ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 12-es módosítás mellette ellene elfogadtuk. 14-es mellette ellene elfogadtuk. 15-ös módosítás mellette ellene elfogadtuk. 16-os mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette ellene elfogadtuk. 18-as mellette ellene elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellenem, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, elfogadtuk. 24-es. Jelentéstevőnek mondandója van, úgy látom. Tessék. Mielőtt, még a 24-es előtt megadom a szót a jelentéstevőnek. Igen, elnök úr, szóbeli módosításom lenne. A kollégákkal ezt már egyeztettem. Szeretnék kiegészíteni valamit, mégpedig a túlságosan nagymértékű büntetéseket is szeretném bevenni arra a listába, amely az emberi jogvédők tevékenységét akadályozza. Elnök, hogyha ezzel kapcsolatban nincsenek ellentétes vélemények, akkor az ilyen formájában módosított módosításról fogunk szavazni. 24-es mellett ellene elfogadtuk. 25-ös mellette ellene elutasítottuk. 26 mellette ellene elfogadtuk. Egyes cím, egyes, ez csak nyelvi, erről nem kell szavazni, kettes, mellette, ellene, elutasítottuk. Hármas módosítás, itt is van egy szóbeli módosítás mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes módosítás, mellette, ellene, Elfogadtuk ötös, az szóbeli módosítás van itt mellette, ellene. Elfogadtuk hatos, mellette, ellene. Elfogadtuk. Most pedig elektronikus szavazás következik, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Úgy látom, 65-en szavaztak, 63-an szavazt, 65-en vagyunk, 63-an szavaztak, lezárom a szavazást. 59 egy arányban három tartózkodással elfogadtuk a jelentést, nagyon nagy többséggel gratulálok a jelentéstevőnek. Passiamo ora al voto del eh, successivo rapporto. Következő jelentésünk Unia Mediterrán térségért. kicsit komplikált ez a szavazási folyamat, reméljük, hogy nem lesznek komoly problémái, próbálkozunk. Mindenkit arra kérek, hogy jó magasra emelje fel a kezét, hogy lássam ki, hogyan szavaz. 77-es módosítás mellette. Ellene. Elutasítottuk. 78-as mellette. Ellene elfogadtuk. 79-es. Két részben szavazunk erről. Első rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum. Mellette. Ellene. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, talán elutasítottuk. 91-es mégsem, az oka fogyott lett, akkor második kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Százas módosítás. Mégsem, elnézést kér az elnök, erről nem kell szavaznunk, mert megszavaztuk a négyest, 102 mellette. Ellene Hát itt nem világos az eredmény, úgyhogy géppel szavazzunk. Megnyitom a szavazást a 102-esről. 65-en szavaz, 65-en vagyunk jelen. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, 33-an ellen elutasítottuk. 103-as mégsem, hiszen ez is része volt egyes kompromisszumnak. 104-esről szavazunk mellette. Ellene elutasítottuk. 105-ös mellette, ellenem, elutasítottuk. 106-os módosítás, szobali módosításra mellette, ellene, elfogadtuk. 107-es, nem, erről sem kell szavaznunk. 108-as. Mellette ellenem, elfogadtuk. 109-es mellette, ellenem, elutasítottuk. 28-as módos kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, elfogadtuk. 111-es, nem kell erről szavaznunk, része a 28-as kompromisszumnak 112-es mellette, Ellenem? elutasítottuk, 113-ast visszavonták, 114-es mellette, ellene elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene elutasítottuk. 116-os mellette, ellene elfogadtuk. 117-es mellette, ellene elutasítottuk. 118-as mellette, ellene. Elfogadtuk 119-es mellette. Ellene. Elfogadtuk 120-as mellette. Ellene. Elfogadtuk 121-es mellette. El, ellene. Elutasítottuk 122-es mellette. Ellene. Elutasítottuk 123-as. Mellette ellene, elutasítottuk 124-es mellette, ellene, elutasítottuk 125-ös mellette, ellene, elfogadtuk 126-os mellette, ellene, elfogadtuk 127-es mellette, ellene, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Százhuszonkilences mellette, ellene, elutasítottuk. 27-es kompromisszum következik, mellette ellene elfogadtuk. 132 mellette ellene elfogadtuk. 133-as mellette ellene elutasítottuk. 134-es mellette ellene elutasítottuk 135-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 136-os csak nyelvi változás, nem szavazunk 137-es mellette, ellene, elutasítottuk 138 mellette, ellene, elutasítottuk 139-es mellette, ellene, elfogadtuk. es mellette ellenem el, utasítottuk 141. Azt kérik, hogy ellenőrizzük elektronikusan a 140-est, megnyitom a szavazást. 64-en szavaztak, lezárom a szavazást. 14-en mellette, 46-an ellen elutasítottuk. 141-es mellette. Ellene elutasítottuk. 142-143 együttesen mellette ellenem elutasítottuk. 144-es mellette, ellenem, elutasítottuk 145-öst, visszavonták 146-osról, két részben szavazunk első rész mellette, ellenem, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Többen is kérték, hogy a második részt ellenőrizzük. 146-os második részéről elektronikusan szavazunk. 68 szavazókártyát látok, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 28 szavaztak mellette, 32-en ellene, két tartózkodás is volt, elutasítottuk. 25-ös kompromisszum következik mellette. Ellene elfogadtuk. Visszavonták a 148-ast. Most együtt szavazunk a 149-esről és a 150-esről mellette. Ellene elutasítottuk. Szóbeli módosítás, egyes szóbeli módosítás mellette. Ellene elfogadtuk 151-es, nem szavazunk, mert csak nyelvi változás 152-es mellette. Ellene elfogadtuk. 153-as mellette, ellene, elutasítottuk. 154-es mellette, ellene, elutasítottuk. 155-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 156-os, 157-es együtt, mellette, ellene, elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk hetes kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. Kilences mód, kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellenem, elfogadtuk. 166-os mellette, ellenem, elutasítottuk 167-es mellette, ellenem elfogadtuk 168-as mellette ellene elutasítottuk. A 169-esről nem kell szavaznunk, 170-es mellette ellene elfogadtuk, 171-es mellette ellene elfogadtuk, 172 mellette ellene elutasítottuk. 173-as mellette, ellene elfogadtuk 174-es mellette, ellene elutasítottuk 175-ös, ez okafogyottá vált, az utána következők is, következik a 11-es kompromisszum, mellette, ellene elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 13-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 191-es mellette, ellene, elfogadtuk 193-as mellette, ellene, elutasítottuk 14-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk, 203-as mellette ellene elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 2013 mellette, ellenem elutasítottuk 2014 mellette, ellenem elfogadtuk 17-es kompromisszum mellette, ellenem elfogadtuk 223-as következik mellette, ellene elutasítottuk 224-es mellette. Ellenem elfogadtuk. 225-es két részben szavazunk erről. Első rész mellette. Ellenem elfogadtuk. Második rész mellette. Ellenem nem tudom biztosan, úgyhogy azt kérem, hogy elektronikusan szavazzunk a 225-ös második részéről. Megnyitom a szavazást. 67 schede és 67 66-an szavaztak, lezárom a szavazást. 31-en szavaztak mellette, 35-en ellene elutasítottuk. 126 con emendamento orale 3. Voti favorevoli. 226-os mellette ellene elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Következik a 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25-ös, 24-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, szerintem elutasítottuk 21-es mellette, vagy 22-es ellene, 23-as mellette, ellene elfogadtuk 24-es szóbeli módosítással, erről szavaznunk kell, mert 22-es nem fogadtuk el mellette, ellene elfogadtuk 25-ös mellette, ellene elfogadtuk 26-os mellette, ellenem elutasítottuk. 27-es mellette. Elnézést kér az elnök erről. Nem kell szavaznunk, okafogyattól vált, mert elfogadtuk a 24-es. 26-os kompromisszum következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette. Ellene. Elfogadtuk. 38-as. Mellette ellene elutasítottuk 39-es szóbeli módosítással mellette, ellene elfogadtuk 40-es mellette, ellene elutasítottuk 41-es mellette, ellene elutasítottuk 42-es mellette, ellene elfogadtuk 43-as mellette, ellene, elfogadtuk 44-es mellette, ellene, elfogadtuk 45-ös mellette, ellene, elfogadtuk. Visto, l'ho visto a favore, però. Úgy láttam, hogy elfogadtuk, de jelzik, hogy nem mindenki emelte fel a kezét, elektronikus ellenőrzés következik, 45-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást. 67 schede inserite. 61-en, 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. 42-en igennel szavaztak, 19-en nemmel, úgyhogy elfogadtuk. 46-os kiegészítés mellette. Ellenem. Elfogadtuk. 47-es mellette ellene. Ma non saprei. Nem tudom eldönteni. Én ellenőrizném, elnézést, de ha nem, ha nem emelik fel a kezüket, vagy én nem jól látom, akkor nem tudom eldönteni. 47-esről szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. 62-en szavaztak, lezárom a szavazást. Hát, nyilván nagy többséggel elfogadtuk, de hát föl kell emelni mindenkinek a kezét. Lehet, hogy más szemüveg kéne. 48-as mellette. Ellene. Elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene. Elutasítottuk. 51-es mellette ellene, elfogadtuk. 52-est visszamondták, 53-as mellette, ellene, elutasítottuk 54-es mellette, ellene, elutasítottuk 55-ös mellette, ellene, elutasítottuk 22-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 60-as mellette, ellene, elfogadtuk 61-es mellette, ellene, elfogadtuk 23-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 66-os mellette, ellene, elfogadtuk 67-es mellette, ellene, elutasítottuk 68-as mellette, ellene, elfogadtuk 69-es mellette, ellene, elutasítottuk. 74-es, 70, 71-es? Vagy mégsem? Elnézést kér az elnök. 74-es következik mellette. Ellene? Elutasítottuk. 75-ös. Igen, 75-ösről szavazzunk, mellette. Ellene? Ezt meg kell néznünk elektronikusan. 75-ösre szavazunk, megnyitom a szavazást. 65 schede inserite, 62, 63. an szavaztak, 64-en most már lezárom a szavazást. 53-an mellette 11-en ellene szavaztak, elfogadtuk. 60, 70, 76-os következik. 76-os, tehát mellette ellene elfogadtuk. Egyes módosítás mellette ellene elfogadtuk. Kettős módosítás mellette ellene elfogadtuk. Hármast visszavolták, négyes mellette ellene elfogadtuk. Ötös mellette ellene elfogadtuk. Most következnek a vélemények, a szakbizottságok véleményei. Először is az INTA szakbizottság véleményéről fogunk szavazni. Az első módosításokról lényegében már szavaztunk, most a hetes következik mellette, itt a hetes mellette. Ellene elfogadtuk, INTA 8-as mellette. Ellene elfogadtuk, INTA 10-es mellette ellene elfogadtuk, 12-es mellette ellene elfogadtuk. Flotra asszonynak úgy látom mondani valója van. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Azt kérem, hogy a 13-as bekezdésről szavazzunk. Deszernez tollából való. Valóban a 11-es kompromisszum a mezőgazdaságról szól, de mégis kicsit más a megközelítése ennek a bekezdésnek, úgyhogy kérem szavazzunk a 13-asról. Nem tudom, a jelentéstevő ez egyetérte? Kérdezi az elnök. Igen. Ugye Peljon úr. Mi úgy éreztük, hogy valóban vonatkozik erre a 11-es kompromisszum, de vannak bizonyos részletek, amelyekre nem feltétlenül. Én mindenkit arra kérek, hogy szavazza meg a 13-ast. Jó, szavazunk mellette. Inta 13-asra szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Inta 15-ös mellette, ellene elfogadtuk. Most az ITRE véleménye következik. Tehát mellett, az ITRE egyes mellett, ellenem. elutasított ITRE kettő, mellette, ellene. Elfogadtuk Idre 9-es mellette ellene elfogadtuk, Idre 10-es mellette ellene elfogadtuk, Idre 13-as mellette ellene elfogadtuk, Idre 14-es mellette ellene elfogadtuk, azt kérik, hogy az ITRE 13-ast ellenőrizik. Jó, mindenre van itt lehetőség. Megnyitom az elektronikus szavazást az ITRE 13-asról. 63-an szavaztak, lezárom a szavazást, lezárom tehát a szavazást, 37-en mellette, 26-an ellene, elfogadtuk. Itt a 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. Itt a 15-ös mellette, ellenem, elfogadtuk. Itt a 16-os mellette, ellenem, elfogadtuk. Most géppel szavazunk, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. négyen szavaztak, lezárom a szavazást. Még -e valaki szavazott 65-en. Come a controllarlo? Vabbè, vabbè elettronico lo controlla. 58. Jó, tehát 58-6 arányban elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Lezárom a szavazást. Ki lehet húzni a szavazókártyákat a gépből. mezza riprende con la audizione. 14.30-kor folytatjuk Füle biztos úr meghallgatásával. Révole Brock, a fakult... Brock úr, úgy látom, szót kértessék. Az itt nem. Elnök úr, a jelentés során megint beírtuk, hogy növelni kell a forrásokat a következő pénzügyi tervben. Ezt már néhányszor beleírtuk a jelentésbe, de attól tartok, hogy ez most már tényleg minden jelentésben ez szerepelni fog. Meg kell állapodni, hogy hogyan próbáljuk elérni, hogy ez tényleg bekerüljön a pénzügyi tervbe, ugyanis a mi álláspontunk egyre hitelesebb lesz, és meg kell találnunk azt a formulát, ahogyan ezt meg tudjuk fogalmazni, úgyhogy valóban elérjük a szándékainkat. Köszönöm Brók úr hozzászólását, akkor itt lezárnám az ülést, 11.30-kor folytatjuk Füle úr meghallgatásával.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 Colleghi, se gentilmente prendete... Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet, és akkor elkezdhetjük a munkát. Nagyon érdekes a napirendi, nagyon érdekes napirendi pont következik barátunkkal és korégánkkal fogjuk eszmecserét folytatni, Stefan Fülével a bővítésért és az európai szomszéd, pol, szomszédság politikáért felelős biztossal. Nemrégiben járt Dél-Kaukázusban és Ukrajnában április elején. Április elején volt Dél-Kaukázusban és múlt héten Ukrajnában. Nagy öröm számunkra, hogy volt olyan kedves és figyelmes, és ellátogat ide, beszámol az útjáról, erről a két látogatásról. Meghallgatjuk, hogy milyen fejlődésen mentek át ezek az országok. Ukrajnában ugyan nemrégiben választásokat tartottak, és általánosságban mennyire javult a helyzet, hogy alakult Ukrajna és Dél-Kaukázus, illetve az EU kapcsolata. Szakbizottságunk nagy figyelemmel kíséri a tárgyalási folyamatot, Ukrajnával a társulási szerződés tárgyalását, és nem sokára a Kaukázussal is elkezdődik a tárgyalás. A bizottság részéről Migarelli úr beszámolt majd, a, beszámol majd arról, hogy hogy is állnak pontosan, vagy hol is állnak a tárgyalások. Arra kérem a kollégákat, hogy az említett régiókkal ö, kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel. Kirillov úr egyébként egy saját kezdeményezői jelentést ö, fogad, ö, írt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezt nemrégiben elfogadtuk. Nem szeretném rabolni Füle biztos úr idejét, úgyhogy nagy örömmel át is adom neki a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm, hogy hangsúlyozta, hogy ez nem egy adhok elszigetelt esemény, hanem éppen, hogy része annak a megállapodásnak, amit az első napon kötöttünk, hogy nagyon aktív kommunikációt folytatunk egymás között a bizottság és a parlament Tisztelt elnök úr, képviselő, kedves barátaim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom személyes benyomásaimat, amelyekre a dél-kaukázusi országokban és Ukrajnában tett látogatásom során tettem szert. Ebben a hónapban kezdjük a dél-kaukázussal. Nagyon örülök ennek a tapasztalatcserének önökkel, minek utána önök elfogadták a Dél-Kaukázusról szóló jelentést, ahogyan ezt ön is említette. És bízom abban, hogy az ajánlások a jelentésben egybeesnek az én elgondolásaimmal, amelyekről most beszámolok Egyetemű volt az üzenet Európa felé, és ezt mindenütt kihallottam. A, a Örményországban, Grúziában és Azerbajdzsánban a látogatás során az elnökök, miniszterelnökök, képviselők, ellenzékiek, civil társadalom mind megerősítették, hogy szorosabb, mélyebb és átfogóbb kapcsolatokra törekszenek az Európai Unióval. Az én üzenetem a partnereimhöz Jerevánban, Tbilisiben és Bakuban egyaránt az volt, hogy az Európai Unió is kész arra, hogy fejlesz-e a kapcsolatokat konkrét területeken, és a kapcsolatok erősítése sokat jelenthet a dél-kaukázusi népek és az európai számára egyaránt a Tavaly évben Prágában elkezdett keleti partnerség keretében Biztos vagyok, hogy számos frontot nyithatunk ezen a területen. Először is szeretnénk a szerződéses viszonyunkat javítani a keleti partnerekkel, Ukrajnával, de erről majd később beszélek. Néhány évvel ezelőtt megkezdtük a tárgyalásokat az együttműködési tárgyalási egyezményről, és a moldovai köztársaság esetében is E, megkezdődött ez a munka, és itt is tervezünk a e, sebességváltást, illetve gyorsabban akarunk tárgyalni. És e, a csatlakozási egyezmény esetében a dél-kaukázusi országokkal kapcsolatban május 10-én kerül a tanács elé a javaslat, és hát ez egyengedheti az utat az Európai Unió felé, hogy megkezdődhessenek a tárgyalások egy szoros politikai társulásról a dél-kaukázisi térség és az Európai Unió között, amely a közös elveken és értékeken alapul és én nagyon tudom, nagyon jól tudom, hogy önök milyen komoly szerepet játszanak ebben. Ezzel kapcsolatosan az Európai Unió felajánlja, hogy mély és átfogó szabadkereskedelmi övezeteket alakít ki ez is rendkívül fontos lehetőség azok számára, azon dél-kaukázusi országok számára, amelyek teljesítették az előfeltételeket a WTO tagsággal kapcsolatban. Az ilyen megállapodások, és én ezeket gazdaságintegrációs szerződéseknek nevezem, ezek hozzáférést biztosítanak az 500 millió fogyasztót átfogó uniós piachoz, és biztosítja a kereskedelmi és a beruházások áramlását. Ez nem csak egy szabadkereskedelmi egyezmény, ez ennél sokkal több. Ez egy nagyon mély, átfogó egyezmény, kiterjed szinte mindenre, ami a belső piacot kiteszi, és minden Európai Uniós politikára vonatkozik. A vízum kérdés, a mobilitás elősegítése itt a délkaukázusi országok többet várnak az Európai Uniótól, ugyanis a polgárok nagyon komoly nyomást gyakorolnak rájuk, és ezt egy hosszadalmas folyamatnak érzékelik. A vízum megkönnyítés és a az ezzel kapcsolatos egyezmények már sikeresen haladnak előre. A grúzok hamarosan élhetnek az alacsonyabb vízumdíjak és könnyebb szabályok lehetőségével. Az örmények, az azeriek hasonló szabályokat szeretnének, és megkezdenék a tárgyalásokat az Európai Unióval, amely megkönnyíti az utazást polgáraik számára. Világos, hogy az elvárások magasak a Dél-Kaukázusban, irányunkban, de az Európai Unió követelményei is fontosak, mert ezek tudják biztosítani, hogy a jogszabályok megvalósulnak, és biztosított az administratív kapacitás is arra, hogy a politikai ambíciókból valóban tettek szülessenek. Az én üzenetem Örményországban, Azerbajcsánban, Grúziában az volt, és mindig is ez lesz, hogy a felelősség, a belső reform folyamatért viselt felelősség, a demokrácia, a jogállamiság erősítése ez egyértelműen a kormányokon és a politikán múlik ott az adott országban. A bizottság technikai és pénzügyi segítséget próbál nyújtani, hogy segítsen partnereinek abban, hogy elérjék a céljaikat, minden te- különös tekintettel az intézmények kiépítésére. Ezeket közösen tervezzük meg keleti partnereinkkel. Tisztelt képviselők, a partnerországokban lejátszódó fejlődés fontos abból a szempontból, hogy hogyan valósulnak meg a reformok, és hogyan lehet mélyebb, átfogóbb társulási integrációs politikát folytatni ezekkel az országokkal. Örményországban a politikai vezetőket felszólítottam, hogy segítség elő a politikai reformokat, a választási reformot, gyorsítsák fel a folyamatokat, és foglalkozzanak bizonyos politikai kérdésekkel a 2010-es márciusi elnök választások után lehetővé válhat a nemzeti megbékélés, és ki kell használni a társadalomban rejlő lehetőségeket, az emberi jogi kérdést is komolyan felvetettük a tárgyalások során. A belpolitikai helyzetet illetően Grúziában és tekintettel a soron következő májusi helyi választásokra meghallgatta mind a kormányzati, mind az ellenzéki pártok képviselőit, és hangsúlyoztam mindkét fél irányába, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy betartsák a nemzetközi választási normákat, érvényesüljön a politikai pluralizmus, a, a civil társadalom, a nyitott média, ezek meghatározó tényezők, mert csak így lehet konszolidálni a demokráciát. Más szavakkal egyértelmű volt, hogy nem igazán van szinergia a demokratikus törekvések között egyrészt, és másrészt meg a pluralizmus, inkluzivitás között a társadalomban. Azerbajdzsánban a politikai vezetők mind sürgették a konkrét párbeszédet az Európai Unióval, hogy ez az energiapolitikán túlmutató együttműködés legyen. A mozdonya az Európai Unió és Azerbajdzsán közötti együttműködésnek tényleg az energia. Ez viszi előre a kapcsolatokat de hát beszéltünk arról, hogyan lehet modernizálni Azerbajdzsánt, diversifikálni a gazdaságot és erősíteni a vidék fejlesztését. Ebben a kontextusban azt mondtam, hogy további demokratizálódásra van szükség, felhívtam a figyelmet, milyen fontos az emberi jogok tiszteletben tartása és az alapvető szabadságjogok betartása. Megbeszéltük ezt az elnökkel, külügyminiszterrel egyaránt, és ez egy nagyon érdekes elgondolás volt, hogy egy speciális modernizációs partnerség jön létre az EU és Azerbajdzsán között. Tisztelt képviselők, a Dél-Kaukázusba tett látogatásom során éreztem, hogy nagyon nagy figyelem kíséri ezt az utat, és persze ott volt a háttérben a fegyveres konfliktus a közelmúltban, és ez mind megkeserítette az emberek életét. Beszéltem olyanokkal, akik Grúziában kénytelenek voltak elhagyni lakóhelyüket Azerbajdzsánban is, és hát hallottam, hogy milyen ö, ö, komoly munkát végez Grúziában az Európai Unió Monitoring csoportja Tbiliszin kívül. Hiszek abban, hogy a személyes sorsok megismerése lehetővé tette számomra, hogy jobban megismerjem, milyen kihívásokkal szembesülnek a népek a Dél-Kaukázusban. A Dél-Kaukázus túl sokáig nem kapott kellő figyelmet, és az Európai Unió célja a régióval kapcsolatban, hogy ez legyen egy stabil, virágzó és békés térség. A az örmény normalizáció fontos feladat, és tudom, ismerem az új fejleményeket a múlt héten, azért bízom abban, hogy Örményország továbbra is ezeket a célokat követi, ami a hegyi Karabakot illeti az Európai Unió, támogatni fogja a béketörekvéseket ezen a területen. Grúzia esetében pedig világos, hogy a meglévő, a folyamatban lévő Genfi tárgyalások azok meghatározóak, és ezeket folytatni kell, és konkrét eredményeket kell elérni megelőzendő a konfliktusokat. A grúziai stratégia elve a a kötelezettségvállalás az együttműködés révén, és ezt a kezdeményezést az Európai Unió messze menőkig támogatja. Na most nézzük meg Ukrajnát. Ukrajnában a múlt héten jártam a fővárosban, Kievben, és nagyon sok hasznos és konstruktív találkozóra került sor elnökkel, miniszterelnökkel, ellenzék képviselőivel, és az üzleti világ és a civil társadalom képviselőivel. A látogatás során találkoztunk Janukovics elnökkel, aki februárban lépett hivatalba, és hát márciusban járt is Brüsszelben egy látogatáson az új ukrán elnök. Beszéltem a Rada, Velona Rada elnökével, és hát számos parlamenti bizottság elnökével, beleértve Boris Tarasjukot, aki a európai ügyekért felelős bizottság elnöke és társelnöke az EU-Ukrán parlamenti együttműködésnek. A, a látogatás egybeesett azzal, hogy a kormány a reformprogramot készítette elő, és ez júniusra készül el véglegesen, és ekkor jelentették be, hogy megállapodás történt a gáz területén való együttműködésről, valamint arról, hogy az orosz flotta ott maradhat a Krím félszigeten, Szevasztopolban. És Ukrajnának kulcsfontosságú reformokra van szüksége ahhoz, hogy felelősen tudjon közeledni az Európai Unióhoz, és itt gondolni kell a politikai reformokra, a makro pénzügyi stabilitásra, az üzleti környezetre, a mobilitásra és az energiapolitikára egyaránt. A különböző bizottsági szolgálatokkal folytak tárgyalások, és a tanácssal is. És akkor ezt a dokumentumot, elnök úr, el fogom juttatni önökhöz, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy önöknek is meglegyen ez a mátrixa, és világosan lássák, hogy ez a két lista hogyan is áll össze, hogyan viszonyul egymáshoz. A reform folyamata kapcsolatos követelmények listája egyrészt, és a különböző ösztönzők, incentívák az Európai Bizottság oldalán és itt benne van a menetrend is, tehát az időponti elem, és ez is fontos, fontos iránymutatás, mert ennek alapján figyelemmel lehet kísérni azt, hogy a kormány valóban ö, hogyan működik, nem csak szavakban, hanem ö, tettekben, cselekedetekben. És ez a Mátrix elnök úr, ez egy nagyon jó eszköz lehet arra, hogy iránymutatást adjon a politikai reformprogramhoz, és ez fenntarthatja a lendületeit a reform folyamatnak. Segít abban, hogy Ukrajna még jobban be tudjon kapcsolódni az integrációs folyamatba, és elérje előbb-utóbb a társulási szerződést és az ezzel kapcsolatos cselekvési tervet. Ez a Matrix, ez eszköz számunkra, hogy politikai irányító munkát végezhessünk. Ez nem helyettesíti természetesen a társulási egyezményt. Ez a matrix és az ezzel kapcsolatos folyamat nem tekinthető úgy, hogy ez párhuzamosan folyik, bár valami párhuzamos dolog a társulási megállapodásokkal, illetve tárgyalásokkal. Nem, ennek az a célja, hogy biztosítsuk azt, hogy az ukrajnai reform folyamat egyrészt, és az Európai Unió cselekvési terve másrészt kompatibilisek legyenek egymással, és ne menjenek el egymás mellett, nem csak a kezdeti szakaszban, hanem később sem a megvalósítás idején. A társulási megállapodással kapcsolatban elvárás volt, hogy 2010-ben kerüljön ez aláírásra, és hát ezt Mi 2011-el számoltunk, és ezt is világosá tettük, mind Barozó elnök, mind pedig Janukovics elnök úr, amikor itt járt Brüsszelben. Több munkára van szükség hogy egy mély, átfogó, szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre, de hát be kell fejezni a tárgyalásokat természetesen, amilyen hamar csak lehetséges. A vízummal kapcsolatos párbeszéd. Elmondtam, hogy a bizottság dolgozik azon, hogy kialakítson egy roadmapet. de hát még számos házi feladatot kell elvégezni az ukrán félnek is, és konstruktív kezdeti megbeszélések történtek már a külügyminiszterekkel, de hát ezt a megbeszélést, ezt a tárgyalást folytatni kell, további előrelépésben reménykedünk, majd ősszel, amikor sor kerül az EU-Ukrán csúcsra. Hangsúlyoztam, hogy milyen fontos az inkluzivitás, amikor meg akarjuk valósítani az európai integrációt a politikai megosztottságon túlmenően a civil társadalommal is. Az ellenzék vezetői megerősítették, hogy elkötelezettek a reformok mellett, amelyek kapcsolatosak az európai integrációval, és nagyon jó volt és fontos volt hallani, hogy nem csak Boris Tarafuk mondta, hanem a korábbi miniszterelnök asszony Julia Timoshenko is mondta ezt. A reformok listájának a, a a reformok listáját megbeszéltük, és aláhúztam, elmondtam, hogy milyen fontos, hogy a parlament is részt vegyen a reformok végrehajtásában, megvalósításában tájékoztatást kaptam az új gáz megállapodásról Oroszországgal, és hogy meghosszabbították az orosz fekete-tengeri flotta szerződését a Krímfélszigeten. Ugye hallották, hogy tegnap volt a parlamenti vita erről Ukrajnában, és hát nagyon ellentmondásos kérdések ezek, nagyon nagy az ellenzék az országban ezen a területen. A kormány oldalán látom, hogy a gázmegállapodás, és most a tavaly januári gázmegállapodásról beszélek. Ez fontos volt, hogy biztosítsa az ukrán gazdaság jövőjét, stabilitását, és az új megállapodásnak azt kell lehetővé tennie Ukrajna számára, hogy a 2010-es költségvetést biztosítsa, és megkezdhesse az IMF-fel a tárgyalásokat az ellenzék vezetői persze kritizálják a Fekete-tengeri blázis, orosz bázis meghosszabbítását, mondván, hogy ez veszélyezteti az ország szuverenitását. De hát ez Ukrajna belügye, és ami a gázmegállapodást illeti, és ezt én hangsúlyoztam Kievben, hogy ezt majd az Európai Unió elemzi, biztosítani kell egyrészt az ellátás biztonságát, a B pedig az előre láthatóság és a transzparencia elveit kell betartani, és hát biztosítani kell a gáz tranzit rendszer modernizálását és rehabilitációját. És ha már itt tartunk, hogy a döntés az Ukrajna szuverén ügye, én mondtam, hogy ennek természetesen az alkotmányos keretek között kell megtörténnie ezeknek a döntéseknek. Számos tanulságot vontam le. Ezek még az első napjai az új adminisztrációnak. A vezetős erős jelzéseket adott, hogy elkötelezett az európai integrációs folyamat irányában és a reform irányában. És majd többet tudunk ha megjelenik a reformprogram végleges változata júniusban. Ez a Matrix, és hát a többi eszköz is, mint például a társulási cselekvési terv, ez majd lehetővé teszi számunkra, hogy megítéljük, hogy milyen mértékben képes Ukrajna teljesíteni a reformígéreteket, mennyire felelnek meg a tettek az ígéreteknek, és hát ez lesz a legfőbb prioritás számomra az elkövetkező hónapokban. Másodszorban pedig az is világos, hogy az Európai Uniónak kész kell lenni arra, hogy szerepet vállal Ukrajnában, akkor, ha valóban megvalósítja a reformokat. Említettem már, hogy jó példákat tartalmaz a lista arra, hogy vannak már pozitív lépések az ukrán oldalon. Ez a makrogazdaság és a pénzügyi rendszertől kezdve a mobilitáson keresztül a nagyobb gazdasági integrációig az Európai Unióval sok mindent átfog. Harmadsorban pedig nagyon fontos, hogy ne csak a kormányjal tárgyaljunk, hanem más kulcsfontosságú szereplőkkel is, beleértve az ukrán parlamentet, az ellenzék tagjait, az üzleti világot és a civil társadalom képviselőit ez fontos, hogy velük is párbeszédet folytassunk az integrációs folyamatban, ugyanis az európai integrációnak egy benfoglaló folyamatnak kell lenni. Az ellenzék is elkötelezett amellett, hogy támogassa a reformokat, ez bátorító, mert szerintük is ez viszi előbbre az Európába való integrálódás folyamatát. A délkaukázusi és ukrán látogatás és az európai szomszédságban tett látogatás alapján azt gondolom, hogy az Európai Parlament, ez a bizottság és a parlamenti együttműködési bizottságok nagyon értékes szerepet játszanak, játszhatnak, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem volt arra, hogy tájékoztassam önöket ma ezekről a látogatásokról. És az előző évek gyakorlatának megfelelően a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a fejlődést a szomszédos országokban, és jelentést készít arról, hogy hogyan valósul meg az európai szomszédságpolitika. A, ezek a szomszédságpolitikai jelentések egyrészt dicséretet tartalmaznak majd, másrészt pedig jelzéseket adnak arra, hogy hol van szükség további erőfeszítésekre ahhoz, hogy teljesítsék a cselekvési tervekben foglaltakat. Örömmel várom, hogy újra eljöhessek majd a parlamentbe május 17-én, néhány nappal azután, hogy megjelenik az INP jelentés. Kész vagyok megbeszélni, megvitatni mindezt önökkel is majd akkor. Köszönöm szépen. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos úr. Úgy látom, jól kezdődik az eszmecserék. Nagyon érdekes volt, amit elmondott. Nagyon jól elemezte a helyzetet. Megadnám a szót a jelentéstevőnek, a dél foglalkozó képviselőnek, Kirillov úrnak három percre. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Füle úr, először is Gratulálni szeretnék a korábbi kezdeményezéseihez. Én vagyok a dél-kaukazusi jelentéstevő és már rendelkezem bizonyos információkkal arról, hogy a korai látogatásait önnek pozitívan vették, és ez az Európai Unió érdeklődését mutatja. Az együttműködésbe való bekapcsolódás jelez. Ön régóta tudja minden bizonyal, hogy az Európai Unió nincs erőteljesen jelen a dél-kaukázusi térségben. És csak a jelzések segítenek bennünket a politikánk aktiválásában, erre pedig égető szükség van. A Dél-Kaukázus három országában tett látogatása nagyon fontos volt, és ez valamiféle ígéret is volt a kapcsolatok elmélyítésére és hozzájárult, azt gondolom, hozzájárultak ezek a látogatások a stabilizálódásukhoz, a demokratizálódási folyamat megerősítéséhez, és fontos a említett országokkal való kapcsolatok fejlesztése. Minden bizonyal észrevette azt, hogy mindegyik országot külön-külön is lehet kezelni, de mi inkább az egymás közötti, tehát az ő ezen országok közötti együttműködést szeretnénk, és szeretnénk őket együtt kezelni annak érdekében, hogy stabilizálódjon ez a térség. Ami miatt aggódom, és remélem, hogy ön egyet fog érteni velem ebben. A két konfliktus, a grúziai orosz konfliktus, itt addig vártunk, amíg kirobbant ez a konfliktus, most jelen vagyunk a térségben, de vannak más konfliktusok is. És itt az Európai Unió nem foglalt egyértelműen állást, és azt gondolom, hogy itt jelentős figyelésre, odafigyelésre és bekapcsolódásra van szükség. Itt a szakbizottságban beszéltünk annak lehetőségéről, hogy esetleg az Európai Unió egy mandátum segítségével járuljon hozzá ehhez a folyamos, folyamathoz. A Lisszaboni szerződés természetesen nem engedi meg azt, hogy csak szemlélői legyünk az eseményeknek. Kulcsfontosságú az, hogy ez a két konfliktus jelentős ányt vetett a térségre, és ez az árny nem pusztán a gazdasági ügyekre terjedt ki, hanem a demokratikus előrelépésre, és ez pedig kulcsfontosságú. Füle úr, a következőkkel szeretném befejezni mondandómat. Én Eston asszony feltétlenül egyeztetni szeretnék. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, ha ő mi hamarabb ellátogatna a térségbe nem, elege, nem elégségesek a kijelentések a fejlődő kapcsolatokról. Köszönöm. Parola. Köszönöm, Kirillov úr. Kovácsev kolléga következik két perc. Thank you very much, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Köszönöm szépen a bemutatását, illetve a dél-kaukázusi térségbe és Ukrajnába tett látogatásáról szóló beszámolót. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó példája a hatékony együttműködésnek a parlament és a bizottság között. Van egy kérdésem, de nem is kérdés ez, hanem inkább felvetés. Az azerbajdzsáni örmény konfliktussal kapcsolatban ez évtizedek óta létezik, és Törökország nem régiben felhasználta ezt a konfliktust arra, hogy befagyassza Örményország és Törökország közötti tárgyalásokat a határ problémáról, és a 95 évvel ezelőtti szörnyűséges események, amelyekre nemrégiben megemlékeztünk, súlyos emlékei a történelemnek. Fontos az társulási megállapodás megkötése Azerbajdzsán, Örményország és az Európai Unió között. Az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy aktívabb módon legyen jelen, és legyen részt pozitív módon ebben a folyamatban, illetve hogyan tud hozzájárulni a konfliktus pozitív megoldásához Azerbajdzsán és Örményország és Törökország, illetve Örményország között. Ukrajnára vonatkozik a következő felvetésem. Én vagyok a jelentéstevője a néppárt nevében az Ukrajnával kötendő társulási megállapodás témájának. A Tarascsov egyetemen Ukrajnában ön elmondotta azt, hogy Ukrajna külpolitikája 90%-ban összhangban áll az Európai Unió külpolitikájával. Bizonyos politikai elemzők azt mondták, hogy az orosz külpolitika inkább Oroszországot támogatja. Ön mit gondol a legutóbbi látogatása alapján? Ez a 90% növekedni fog-e vajon a jövőben, avagy csökkenni? Köszönöm. Köszönöm, Kovacsev úr. A következő hozzászóló Táler úr, két perc. Eh, köszönöm szépen. Tisztelt eh, biztos úr, gratulálni szeretnék önnek a magatartásához. Azt gondolom nagyon fontos, hogy az Európai Unió aktív szerepet játszon Európa ezen neuralgikus részén. Négy eh, héttel ezelőtt közös eh, bizottsági ülésen vettünk részt Tbilisi-ben. Ez a 12. ülés volt a közös bizottság kezet, keretében, vegyes bizottság keretében számos döntést hoztunk, ajánlást tettünk. És decemberben Azerbajdzsánnal hasonló találkozóra került sor, és nem sokára Örményországgal is lesz ilyen. Ezen országok közeledése az Európai Unióhoz nagyon fontos, ezek az országok érdekeltek a kapcsolatok fejlesztésében, és a térség stabilizálódásának is záloga ez. Lenne egy kérdésem a legutóbbi konfliktusokkal kapcsolatban a térségben. Oroszország és Grúzia között volt egy jelentős konfliktus. Ön hogyan értékeli a jelenlegi helyzetet, a Genfi megbeszéléseket, és hogyan, hol látja az Európai Bizottság még aktívabb szerepét azokban a fáradozásokban, hogy ezek a megbeszélések még sikeresebbek lehessenek. Azt gondolom, hogy a megfigyelési missziót dicséret illeti, ez az egyetlen olyan erő a helyszínen, amely a problémákat nyomon tudja követni a helyszínen. Ön lát -e lehetőséget arra, hogy egyeztessünk, mi szerint ez a misszió határokon túlnyúlóan is működhessen. Két percben adom meg a szót. Van Balán úrnak, köszönöm elnök úr, Füle úrnak gratulálni szeretnék az ukrajnai látogatásához Ukrajnának. Mindig lehetősége volt dönteni, hogy keletfele, nyugatfele tekintsene, avagy mindkét irányba az új korány, kormánynak nincsenek ambíciója NATO-hoz a közeledést, illetően de van egy biztonságpolitikai aspektus, amelyet nem szabad szem elől téveszteni a Fekete-tenger és Oroszország eh, szempontjából. Nagyon fontos, hogy itt egyensúly valósuljon meg, és a biztonságpolitikai dimenziót illetően is közelni szeretne Ukrajna az EU-hoz. Tudjuk, hogy Ukrajna keleti és nyugati része teljesen más képet mutat. Önnek az a benyomása hogy Ukrajna nagyon is megosztott, ami a jövőjét illeti, illetve ön mennyiben nem ért ezzel eset, adott esetben egyet. Schulz képviselőnek adom meg a szót két percben, parancsoljon. Biztos úr. Ön viszonylag röviden szólt a jelenlegi konfliktusról, amely egy már amúgy is megosztott országban még mindig eh, jobban elmélyíti a konfliktust. Az Oroszországgal kötött katonai megállapodás egy 25 évvel ezelőtt egy oroszországi Fekete-tengeri flotta állomásozik a Krim félszigeten. Ő nem gondolja -e azt, hogy Ukrajna hosszú távon, illetve rövid távon egyelőre nem tud csatlakozni az Unióhoz. Ön erről mit gondol? Köszönöm szépen, Schulz képviselő. Andrikiánál képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Először is köszönetet szeretnék mondani önnek a beszámolójáért, a missziók munkájáról. Európai, Európa keleti szomszédságának négy országáról van szó. Ukrajnával kapcsolatban kíváncsi vagyok az értékelésére, a véleményére, nem pusztán a tényekre, az ukrán parlament döntéséről ön mit gondol, mi szerint a szevasztopoli bázison tovább állomásozzanak az orosz csapatok 2017-ig. Ez igazából 5 évvel hosszabbítaná meg az amúgy is hosszú időszakot. Tegnap az orosz parlamentben szintén született erről döntést, az orosz Duma ratifikálta 98%-os többséggel ezt a döntést. Az ön véleménye szerint ennek a megállapodásnak milyen hatása lesz az ukrán szuverenitása, és biztos úr, az ön véleménye szerint ez milyen hatással lesz Ukrajna euróatlanti integrációjára? Köszönöm szépen, Andre Kiene asszony. Szívjecs képviselőnek adom meg a szót, két percben parancsoljon. Chciałem wypowiedzieć się polemicznie, jeśli chodzi o pana opinię. Köszönöm szépen, elnök úr. Én arról szeretnék beszélni, illetve arról szeretném, szeretném hallani az ön véleményét, hogy hogyan is alakult a földgáz egyezmény. Itt valójában nem arról van szó, hogy nem csupán arról van szó, hogy az egyik, egy állam elad egy másik államnak földgáz, és ennek megkapja az ellenértéket, nem. Arról van szó, hogy körülbelül 4 milliárd, érték, 4 milliárd dollár értékben Ukrajna olcsóbb gázhoz jut. Ez egyfajta visszatérítés az ukrán népnek, az ukrán lakosságnak, amit nem lehet tőlük elvenni. Ez egy elég fura földgáz megállapodás, ennek végül is semmi köze a reformokhoz, az ukrán reformokhoz. Ugye fontos az ellenzék szerepe Ukrajnában. Tegnap néztem az ukrán parlamenti televízió közvetítést, és aggaszt az, az ukrán ellenzék véleménye gyakorlatilag heperinget csinálnak a parlamenti munkából, ennek nem túl sok köze van a demokráciához. Nem tudom, hogy Janukovics elnökkel van-e, volt-e alkalma egyeztetni, illetve a, a, az új kormánytagokkal, vezető politikusokkal. Ne lássuk túlságosan optimisten a helyzetet, hiszen a kormány nyilván önállóan kidolgozza politikai teendőket, megvan a parlamentben a többségük, de a megvalósítás nem biztos, hogy simán fog menni. Elnök, jártam aki képviselő következik, ő az azerbajdzsáni téma jelentéstevője két perc. Okay, thanks you. I also visited South Köszönöm szépen. Én is nemrégiben jártam a Dél-Kaukázusban, és az Európai Uniós együttműködés elében nagyon reményteljesen tekintenek. Két dologgal kapcsolatban vannak félelmeim. Az egyik a hegyi Karabak kérdését. Nem tudom, hogy az Európai Unió fel tudna lépni aktívabban ezen a területen. Franciaország és, egy, és az egyes tagállamok néha aktívabban lépnek fel, de a teljes Európai Unióról ez nem mondható el. Miért alakult ez így, és a jövőben van -e esély változásra? Aztán egy másik kérdés. Azerbajdzsában nem sokára parlamenti választásokra kerül sor. Az Európai Unió pozitíva, pozitív hatással lehet-e Azerbajdzsára, ugye ez egy független állam, ugyanakkor nagyon gyenge a civil társadalom, illetve az ellenzék helyzete. Próbálják elérni, hogy tisztességes választásokat szervezzenek, de ez nem egyszerű, nem tudom, hogy ebben az EU tud-e segítséget nyújtani. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Jetem Maki asszonyt! Ojuland képviselője, szó az utolsó hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételem lenne, és egy, és egy kérdésem. Először is megköszönöm ezt a regén, rendkívül átfogó beszámolót a régióról. Az első észrevételem a Harkovi egyezményről szól. Kicsit aggasztanak ennek a szerződésnek, vagy egyezménynek a következménye jövőre nézve. Először is tudjuk, hogy a Kreml egyszer aláír, máskor visszavonja leírását. Ez nem jelenti azt, hogy a földgáz ellátás megoldott, viszont a katonaság Szevasztopolban állomásozik. Kérdésem, hogy az EU hogyan látja mindennek a biztonsági következményeit, hiszen az Európai Unió számára rendkívül fontos a Fekete-tenger. A második kérdésem, vagy második témám a vízumkényszer. Nagyon szeretném, hogyha a jövőben a dél-kaukázusi régióval és egyéb országokkal ö, szorosabbra vonnák a kapcsolatot. Tudom, hogy Észtországban még tíz évvel ezelőtt is vízum kényszer volt, tehát vízum kötelesek voltak az észtek, ha EU-s tagállamokba akartak belépni, úgyhogy nagyon nagyra értékelném, hogyha ezt sikerülne eltörölni el, a Dél-Kaukázusban is. Aztán Azerbajdzsánnal különleges partneri kapcsolatban vagyunk, illetve lennénk. Eznek, ezről kapcsolatban, ezzel kapcsolatban milyen konkrétumokat tud mondani? Elnök, most tényleg egy leges legutolsó kérdés következik. Ungeri elnök képviselőnek adom meg a szót egy percre. Uh, grazie, signor Presidente. Uh, you've touched, uh, of course you've touched... Köszönöm, elnök úr. Említette a vízumentességet a keleti partnerséghez tartozó országok esetében. Egyes mendemodellek szerint először az orosz állampolgároknak adna az EU vízumentességet. Ezt meg tudja erősíteni, vagy nem? Az EU-Oroszország megegyezés persze EU-s kérdés, de Görögország, Bulgária és Románia EU-s tagállamok. Ezt figyelembe véve az ukrán-orosz megállapodásról hogyan vélekedik, milyen hatása van ennek a Fekete-tenger. Elnök, köszönöm szépen, Ungurján úr. Most megadnám a szót Füle úrnak. 12.30-kor le kell zárni az ülést, addig, mert ő addig válaszolhat, egyébként kilenc kérdést kapott, nem egyszerű a helyzete, tessék. Thank you very much. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, tisztelt képviselők. A Kélov kollega kérdésével kapcsolatban meg kell mondani, hogy ez egy poszt-Lisszaboni csapat, amelyet vezettem, és Eston Baronővel koordináltunk, és megpróbáljuk a pár partnereinket úgy ö, összeválogatni, hogy nem csak a ö, bizottsági, hanem a KKBP beli kollégák is helyet kapjanak a közös kül- és biztonságpolitikai felelősök. Ami pedig az örmény azeri konfliktust illeti, és ez más kérdésekben is elhangzott. Azt hiszem, hogy a logika itt nagyon világos a Lisszaboni szerződés alapján, egy sokkal globálisabb szerepre törekszünk, és hogyha komolyan veszük azt, hogy egy hangon akarunk szólni a külpolitikában, akkor igenis aktívabb szerepet kell vállalnunk ilyen területeken, és teljes mértékben egyetértek Ashton bárónővel, hogy nem lesz globális szerepünk, ha csak nem ö, alakít ki az Európai Unió szoros szomszédságpolitikát. Tehát itt szükség van eszközökre, és nagyon olyan sok ambíciónk van, amelyek összefüggésben vannak a, a, azzal a munkával, hivatallal, amit betölt Eston Bárónő, csak éppen még nem rendelkezik a megfelelő eszköztárral, még nem állt fel az Európai Külügyi Szolgálat, úgyhogy időbe telik még, amíg tényleg abban a helyzetben van, hogy éljen ezzel az eszközzel, még időre van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió valóban betölthesse azt a szerepet. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem teszünk meg mindent. Mindent megteszünk, ami tőlünk telik a hegyi Karabakban, a legfontosabb a bizalomépítés, a bizalomépítő intézkedések, és ez megvan és megpróbáljuk összekapcsolni a közös kül- és biztonságpolitikában rendelkezésre álló eszközöket. Ez már érezhető ebben a régióban, de hát csodát ne várjanak. Ez egy folyamat, amely folyamatosan alakul, és valóban egy nagyon jelentős szerep alakulhat itt ki a konfliktus megoldásban. 90 százaléka a külpolitikával kapcsolatban. És itt gondolok a sajtónyilatkozatokra, egyéb kijelentésekre, nyilatkozatokra. Ezek Ken ott volt ö, ö, a, az ukrán ö, hozzájárulás, és hogy ö, ö, a szevasztópoli bérleti szerződés meghosszabbítása ö, mit jelent, hát ezt majd ki kell várni, ezt még bőven elemezni kell majd, hogy mi lesz ö, ebben a térségben. Thaler kollega Genfi tárgyalásokkal kapcsolatban szólt. Én világosá próbáltam tenni a bevezetőmben, hogy itt nem csak arra van szükség, hogy folytatódjanak ezek a tárgyalások, hanem hogy bővüljenek is. És ö, szélesebb ö, területet ö, ö, fogjanak át, mint a különböző ö, katonai problémák megelőzése. Ö, A grúz látogatásunk során mondtam, hogy fontos, hogy a mandátum teljesen megvalósuljon ugye ennek az adminisztratív határnak mindkét oldalán, és ez nem lehetséges még. Remélem, hogy majd ez is eljön, de addig az a lényeg, hogy az oroszokkal való munka megfelelően alakuljon, az oroszok is teljesítsék a tűzszüneti megállapodásban foglalt követelményeket, mert eddig azért ez nem történt meg teljesen. Igen, tisztelt Balen képviselő úr, hogy milyen hatása lenne a biztonságra, hogy lesz-e itt egy ilyen kiegyensúlyozó lépés. Hát meg kell várni, hogy mi lesz ebből. Ami a második napon voltunk ott, hogy aláírták az oroszokkal ezt a megállapodást a fekete tengeri flottáról, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. De biztosítékot kaptam arra az elnöktől, hogy az, hogy így foglalkoznak ezzel a kérdéssel, ez lehetővé teszi számára, hogy sokkal hatékonyabban foglalkozzon az európai integrációs cselekvési tervvel. És biztosított engem afelől, hogy ez a döntés a bázisról, a flottáról nem valami intuitív dolog volt, hanem ez elemzéseken alapul, mégpedig az esetleges forgatókönyvek végig gondolása alapján született meg. A 2017-ben járt volna le a szerződés, és ezt hosszabbították meg. Hát legalábbis én ezt így tudom értékelni, amennyire láttam. Andekiene asszony kérdése. Érdekes információ volt, hogy az oroszok 25 évnél többet akartak. És az érdekes dolog az volt, hogy a hosszabb időszakot ő vitatták meg, tehát az szerepelt a napi renden hogy most ennek mi lesz a hatása. Hát ezzel kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy majd meglátjuk. Figyelembe kell venni, hogy a katonai bázis már jó ideje ott van, sok éve. És hogy ennek milyen hatása lehet az európai integrációra. Hát én ki ebben elmondtam, hogy az integrációs erőfeszítések sikerét a reformok megvalósításán mérjük, és nem feltétlenül azon, hogy meghosszabbítják-e vagy nem az orosz katonai bázis létét. Csiviec kollega, fontos, hogy biztosítékot kaptunk az ukránoktól, az ukrán vezetőktől, hogy a, ez a megállapodás nem jelenti azt, hogy Ukrajna nem vezet be fokozatosan európai gázárakat és tüzelőanyag árakat, üzemanyag árakat. Ez nem érinti a mi szándékunkat és tervünket, közös tervünk ez, hogy modernizáljuk a tranzit rendszert és biztosítékot kaptunk az ukrán ö, oldalról is ö, erre vonatkozóan. Optimizmus. Azt hiszem, én teljesen világossá tettem, hogy a mi optimizmusunk a nap végén, illetve a dolog végén nem a szavakon múlik majd, hanem a tettek fogják eldönteni, hogy optimisták lehetünk-e, vagy nem. És amikor ott voltam, és ez fontos volt, hogy legyen meg a megértés, az elkötelezettség, a, az ukrán reform és az európai agenda kompatibilitása között. És ezt sikerült elérni. Hát most a második szakaszban majd ezt a mátrixot használjuk, meg a politikai irányítás, a politikai steering eszközét. Egyik diplomata Kievben azt mondta, hogy most már elmondták, amit el kellett mondani, aztán most már meg kell nézni, hogy ő, ö, mi az, amit meg lehet tenni. Jöttem neki asszony a hegyi karabakkal kapcsolatban. Erre már válaszoltam. És remélem, hogy fokozatosan egyre aktívabb és pozitívabb szerepet tudunk vállalni a kérdést illetően. Holland képviselő kérdése, hogy Oroszország visszavonja az aláírást, megtagadja -e. Hát az orosz szöveg, az két oldal láttam, és egy aláírás van és ez a két oldal mind a gáz dolgokat, mind pedig a, a bázist a szabályozát. Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne ezt a kettőt szétválasztani. Ez egy, egybe van, tehát ez egy ilyen kapcsolt áru. Az ukrán hatóságok számára az volt fontos, hogy a tavaly januári megállapodást valahogy szüntessék meg, és most nem őket védem meg, az ő álláspontjukat, nem erről van szó. Nem volt annyi eszközük, és az egyik eszköz, ami rendelkezésükre állt, az éppen az volt, hogy ő Oroszországnak lehet, hogy Oroszországot érdekeltét egyik a szerződés módosításában a gáztranzit rendszert illetően. Ugye Oroszország és benne van az északi áramlat, meg a déli áramlat projektekben, és mindent megtesz a maga részéről annak érdekében, hogy ne legyen egyértelmű szüksége arra, hogy az ukrán tranzitrendszert vegye igénybe. Tehát az ukránok és hát ezt az eszközt nem tudták érvényesíteni. És hát akkor más opció nem igen volt a kezükben, és hát én csak elmondom, hogy mi a magyarázat, amit hallottam, hogy és nem, nem ez a bizottság álláspontja, de elmondom, hogy mivel érveltek az ukránok. A különleges partnerség Azerbajcsánnal. Azerbajcsán nem tagja a WTO-nak. És hát rajta áll, mármint Azerbajcsánon, hogy döntsön arról, hogy akar-e vagy nem, és mikor VTO tag lenni. Hát én úgy láttam, hogy ez nincs igazán a belátható jövőben napirenden, és ezért Azerbajdzsán nem tárgyalhat a gazdasági integrációs egyezményről. És hát mi szeretnénk ezt az európai agendát előbbre vinni, és gondolkozunk a partnereinkkel, és azt gondoljuk, hogy a tárgyalások megkezdése a mandátum flex rugalmas, tehát meg lehet kezdeni ezt a társulási tárgyalást, még akkor is, hogyha bizonyos ö, folyamatok párhuzamosan folynak, és ez mellett maximálisan élni kellene a jelenlegi szerződéses kapcsolatokat a lehetőségekkel Azerbajdzsánnal, és már a jelenlegi formátumban is számos lehetőség van ezekben a kapcsolatokban hogy hogyan lehet Azerbajdzsánt összekapcsolni a mi politikáinkkal. A B pont pedig az, hogy egyáltalán volt a, a kívánság mindkét fél részéről, hogy túl lépjünk az energiaszektoron, és ne csak erre terjedjen ki az együttműködés. Nem ö, megtagadni akarjuk ezt, hanem éppen, hogy éljünk azokkal a, az előnyökkel, amelyeket az energiagazdaság nyújt, nem csak az azerbajdzsáni modernizáció érdekében, Mm, és hát aki látta mostanában Azerbajdzsánt, az megerősítheti, hogy ott nagyon komolyak a változások, ott, ott szemmel látható. De ez egy mozdony kell, hogy legyen arra is, hogy sokkal átfogóbb és komolyabb segítséget nyújtson az Európai Unió az Azerbajdzsán társadalom modernizálásához. Tényleg átfogó segítségre gondolok, ugyanis hogyha a gazdasági és társadalmi rendszert, a társadalmat két-három szinten magasabbra szeretnénk emelni, mint Azerbajdzsánban, akkor a képzéssel kell foglalkozni, és hát minden egyes politika területtel előbb-utóbb ezt nem lehet megkerülni, és hát az Európai Unió megfelelő eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy segítséget nyújtson ezekben a kérdésekben. Úgyhogy ez a speciális modernizációs partnerség az, amire gondolunk, és nagyon reméljük, hogy lesznek ötletek, elgondolások, mire Barozó elnök ellátogat majd Azerbajdzsánba. A látogatást tervezik, és akkor a két elnöknek lesz lehetősége mindezt megvitatni, és meghatározzák számunkra az irányt a további cselekvésre. Geriano képviselő, hogy Oroszország előbb kap-e vízummentességet. Hát A politika világos, hogy mire van szüksége a vízum liberalizációhoz, és a leginkább ez a road mapben tükröződik, amit a Nyugat-Balkánra vonatkozóan fogadtunk el, és hát egy ilyen megközelítést irányozunk elő Ukrajna esetében is. De hát ez folynak a tárgyalások azokkal, akikkel folyniuk kell. és a tagállamok kezében van a döntés, nem tudom elképzelni, hogy ezt a nagyon fontos technikailag nehéz, politikailag érzékeny kérdést az egyik országgal így kezeljük, a másikkal meg másképp politikai megfontolásokból. Köszönöm szépen. Ringraziamo. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megköszönjük a kimerítő válaszokat, nagyon alaposan elemző ismertetőket kaptunk, és megköszönjük, hogy ilyen lelkiismeretesen az összes kérdésünkre válaszolt, és elfogadta a meghívásunkat. Jól kezdődik az együttműködésünk, és remélem, hogy a jövőben még gyümölcsözőbb lesz ez. május 17-én Strasbourgban lesz a következő találkozónk biztos úrral. A szomszédság politikával kapcsolatos fejleményekről hallok majd arról. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt. 15 órakor folytatjuk a mai ülést, akkor Provera úr fog elnökülni.